Uh, so, uh, dear, dear colleagues, ladies. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Ne maradjanak állva. Állni lehet, hogyha vastapshoz állnak fel, de kérem, kedves barátaim, foglalják el a helyüket, Ha megengedik, megnyitom a meghallgatást. Nagyon fontos meghallgatáson veszünk részt. Az energiaköltségek és az EU vállalatainak versenyképessége. Kérem Önöket, a zöldek tanácsadóját kérem, hogy üljön le Az energiaköltségek és az EU vállalatok versenyképessége nagyon fontos meghallgatás. A biztos úrral erről már hónapok óta beszélünk, és köszönöm szépen, biztos úr, hogy rendelkezésünkre áll. Egyből üdvözlöm is Önt, Kányeta biztos úr. Tegnap találkoztunk, még reggel is megint találkoztunk ma, együtt ültünk az asztalnál, a vála- az európai vállalatok nagy megbeszélésén. Úgyhogy szeretném az előadókat is üdvözölni mindannyiuknak. Az ITRE Bizottság nevében köszönöm, hogy elfogadták a részvételt. Nagyon jól tudjuk, de azért megemlítem, hogy az energiabíró, az energia áraknak a, a hullámzása rendkívüli. Néhány évvel ezelőtt igen magas szinten volt, most pedig a zsugorodása bizonyos esetekben akár ne, nem is nyomon követhető. Vannak piaci elemek is ebben, keresletkínálat, de nyilvánvalóan más elemek, mint költség, közlekedési szállítási költség. Általában fiat, a szabad piacgazdaságban a biztosítási költségek is számítanak, de nagyon fontos szakpolitikai elemek is, támogatások, szabályozás, adózás kérdése. Az ITRE úgy határozott, hogy ezek tükrében megtartja a meghallgatást azért, hogy az energiaköltségekről több információt szerezen, és arról, hogy milyen hatása van mindennek a versenyképessége, ez rendkívül fontos. Két és fél órát kaptunk, két szekcióra bontottuk a rendelkezésünkre álló időt. Az elsőben az energiaszolgáltatók és a gazdasági dimenziók, a másik pedig a második szek- szekcióülésen az energia felhasználókat, az energia használóit fogjuk megnézni, tehát hogy a fogyasztók, a felhasználók számára mit tudunk tenni, de itt már nem vesznek részt a Természetesen a, az energiavállalatok nélkül, az energiaszolgáltatók nélkül ez a rész nem maradhat fent. Akkor kérem tehát szakértőinket, de a képviselőket is, hogy összefogottan szóljanak hozzá, nincsen túl sok rendelkezésre álló idő. Azt kérem először, hogy Miguel Kanyete biztos úr mondja el bevezető megjegyzéseit. Egy vitaindító beszédet tartson, mielőtt a meghallgatást megkezdjük. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen, Buzek elnök úr, örülök, hogy itt lehetek ismét és hogy az energiaköltségekről, árakról beszélhetek, és hogy milyen hatásuk van a versenyképességre. Ez egy alapvita, hiszen az energia árak, az energiaköltségek az egyik legfontosabb tényező a költségvetésünkben, az üzleti életben. Tehát a versenyre és a versenyképességre is óriási hatása van. Tehát nagyon fontos az, hogy az Európai Unióban figyelemmel kísérjük. A tőkepiaci unió mindenképpen növeli a versenyképességet, és a digitális egységes belső piac további akadályokat szüntet meg a fejlődés elől és lehetővé teszi a jobb kutatás és fejlesztés. Azonban az energiaköltségeknek óriási, a legnagyobb hatása van az iparra. Európának ebben a tekintetben fel kell venni a versenyt a globális versenytársakkal. Az energia átállás katalizátor szerepet kell, hogy játszon a versenyképesség fejlesztésében. Nagyon fontos az, hogy csökkentsük az ingadozásoktól való függőségünket. Az energiahatékony termékek kifejlesztésében világelsők vagyunk. Körülbelül 2,4 millió ember foglalkoztat az energia ágazat az Európai Unión belül. Nagyon fontos az, hogy ezen a területen további munkahelyek jöjjenek létre, és hogy további bevételeket generáljon ez az ágazat. Fontos az új energiatechnológiák kifejlesztése. Itt például a napelemekre gondolok. A napelemek ára például drámai módon csökkent az elmúlt öt évben. Ez pedig nagymértékben hozzájárulhat a versenyképességünk javításához. Az energia átállás azonban nem máról holnapra fog bekövetkezni. Ez azt jelenti, hogy meg kell értenünk azt a mechanizmust, amely segítségével csökkenthetjük az energia költségeket. Éppen ezért ez a meghallgatás nagyon aktuális ma. A bizottság pillanatnyilag a 2014-es energia költségekről szóló jelentését vizsgálja felül. Most visszatekintenék a 2014-es jelentésre és a jelentés eredményeire. A 2014-es jelentés megállapította, hogy az európai országok közötti energiaköltségek közötti szakadék egyre inkább növekedett. A gázárak négyszer olyan magasak voltak, mint az Egyesült Államokban, és az elektromos áram pedig kétszer olyan drága volt Európában, mint az Egyesült Államokban. A villamos áram ára azóta csökkeni kezdett, és a gáz és az áram ára is csökken. Az árak energiakomponense is nagyon egyenlőtlenül oszlott meg az európai országok között. A energia költségek tehát nagyon nagy különbséget tükröznek. A belső energiapiacon elsődleges célunk az, hogy ezeket a szakadékokat csökkentsük, ezeket a különbségeket leépítsük. Ezen kívül a különbségek nem csak a nagykereskedelmi, hanem a kiskereskedelmi árakban is jelentkeznek. Ez különféle szabályokkal függ össze, összefügg az adózási rendszerekkel, a különféle járulékokkal. Az Energia Unió segítségével már sikerült eredményeket elérni az energiaellátás biztonsága is alapvető fontosságú. Fontos, hogy a regionális együttműködést is növeljük. Az elmúlt évben is jelentős haladást értünk el az interkonnektivitás területén. És ennek segítségével sikerült az árakat lejjebb vinni. Nagyon fontos az, hogy a nagykereskedelemben is haladást érjünk el, és hogy jobban összehangoljuk itt a nemzeti politikákat. Természetesen az energiával összefügg a károsanyag kibocsátás, illetve a kibocsátás kereskedelem. Javasolni fogjuk, hogy az energia irányelvet dolgozzák felül, hiszen az energiapiac nagyon gyorsan változik. nagyon fontos az, hogy a fogyasztási oldalt is megvizsgáljuk. Az év vége előtt szeretnénk ezeket az eredményeket bemutatni. Az energia felhasználást Európában mindenképpen észszerűsíteni kell, hiszen enélkül nem tudjuk csökkenteni az energiaköltségeket. Tehát egyrészt csökkenteni kell a függőséget, diversifikálni kell, és ezáltal lehet Európa versenyképesebb. Természetesen a említett jelentés óta már nagyon megváltozott a tájkép. A jelenlegi jelentésben, a 2016-os jelentésben elemezni fogjuk a energiahordozók árának alakulását, gáz, olaj, elektromos, villamos áram. A gáz árak pillanatnyilag az Egyesült Államok gázárainak már csak a duplája, és nem a négyszerese, mint tavaly, ahogy ezt a bizottság jelentése meg is ellapította. Az Európai Unió importszámlája a olaj, gáz tekintetében 400 milliárd euróról 216 milliárd euróra csökkent ez pedig 35%-os csökkenést jelent kettő év alatt. Az importszámla csökkentése 2013 és 2014-ben, amely 140 milliárd, az Európai Unió GDP-jének 1%-át teszi ki. Az euró gyengülése 2014 és 2015 között 24 százalékkal befolyásolta az energiaárakat, a foszilis energiaárakat. Az említett hatások a politikánknak is köszönhető, hiszen a technológia fejlődik, és tudatosan támogatjuk a fenntartható energiatermelést. Az Egyesült Államok növeli a gázkitermelését, látjuk a nukleáris baleseteket, és ezek hozzájárulnak az alternatív energiák kifejlesztéséhez. A jelenlegi globális energiaárak újabb lehetőséget kínálnak. Az iparunk, főleg az energiaintenzív iparunk nagyon sokat profitál ebből, hiszen csökkenthetők az energiaköltségek. Most világos leszek. A mai alacsony árak viszont nem adnak okot arra, hogy kipihenjük magunkat a babérjainkon. Állandóan mozgásban kell lennünk. A jelenlegi olajárak a 2009-es szintnek felelnek meg, de 2012-ben 120 dollár volt egy, bar, egy hordó. És ma jelenleg más a helyzet. Tudjuk hogy lementek az olajárak. Azonban az olaj és a gáz ára nagyon ingadozó a világpiacon. Éppen ezért állandóan meg kell figyelnünk az energiaköltségeket, energiaárakat. A jelentésünk tükrözi majd a jelenlegi tendenciákat, és az összes tagállamot további intézkedésekre motiválja. Ez vonatkozik a háztartásokra és az iparra is. Nagyon fontos, hogy főleg az energiaintenzív iparágakat vegyük figyelembe. Megpróbáljuk az érintettek legszélesebb körét bevonni a munkába. Má, januárban már tartottunk egy megbeszélést, és márciusban ismét tartunk egy tájékoztatót. A vizsgálatok, az analízisek célja az, hogy megfelelő információkkal rendelkezzünk, hogy megfelelő politikai válaszokat adjunk a kihívásokra. Hiszen az európai gazdaság fenntarthatósága nagymértékben függ az energia költségektől, energia áraktól. Mindenképpen jobban meg kell értenünk az energia szegmest. Annak a lehetőségnek pedig nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hogy meghallgathatom az önök véleményét is, hogy hogyan erősítjük Európa versenyképességét. Thank you very much, Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Miután tudjuk, hogy eh, biztos úrnak nincsen eh, több ideje, csak négyig tud velünk maradni, tehát igyekszünk nagyon gyorsan haladni. Szeretnénk először meghallgatni a szakértőinket, és utána még kérdések eh, felelet eh, rész is lenne. Első hozzászólunk eh, López Taffal Vascunyana úr, akinek igen bonyolult kimondani a nevét, de remélem azért sikerült rendesen kimondom. Ő eredetileg közgazdasági tanulmányokat végzett, de hat évvel ezelőtt megválasztották, és a szabályozó hivatal elnökének választották meg a megújuló energia és vízgazdálkodás területén. Ráadásul az Európai Szélenergia Bizottság alelnökévé is megválasztották, valamint a spanyol szélenergia szövetségnek is elnöke volt, lett eh, két év, eh, az elmúlt két évben. Tehát ezt igazán jól ismeri, és tulajdonképpen foglalkozik a megújuló energiákkal is, úgyhogy öné a szó. Köszönöm szépen, eh, tisztelt biztos úr, tisztelt ö, ö, ö, képviselők, nagyon nagy megtiszteltetés itt lenni önökkel ezen a meghallgatáson. Igazán időszerű ez a kérdés, mert a kérdés ugye az, hogy Európának a versenyképessége eh, hogyan függ össze az energia árakkal. Ez egy állandó vitát képező kérdés. Eh, valószínűleg, hogy ezeket eh, felül kellene vizsgálni, és meg kellene nézni is, hogy az energiárak hogyan hatnak a versenyfeltételekre. Hamarosan a bizottság is fog készíteni egy dokumentumot, és a legutóbbi információkat, adatokat nem kívánom bemutatni, inkább az elemzési részekről beszélnék. Először is szeretnék foglalkozni egy európai vállalatnak a kérdésével, amelyik megújuló energiákkal foglalkozik. Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió esetében a versenyképesség szempontjából az a fontos, hogy új energetikai keretek alakuljanak ki. Szeretném a saját vállalatomat, az Axionát és megemlíteni. 20 országot képviselünk. Mi vagyunk az ötödik szélenergia termelő vállalat, ha leszámítjuk a kínaiakat. Hét éve működünk, és ez nagyon jól mutatja, hogy az európai politika hogyan segítheti a vállalatokat abban, hogy világméretekben is fontos szereplőkké váljanak. két különböző definícióját tudjuk a versenyképességekkel azonosítani. Az egyik a globális versenyképesség, meghatározza a országnak a ö, előrelépését. Ez makroekonomia stabilitást jelent, pénzügyi eszközöket, pénzügyi kapacitásokat. Az ipari versenyképesség az egy sokkal szűkebb terület, ez azt mutatja meg, hogy egy adott iparág milyen mértékben képes versenyezni és nagyon sok egyéb elem is van, mint például az adózás, a nyersanyagárak, a munkaerőköltsége. Az energia nyilvánvalóan egy ilyen elem, de csak az egyik elem, és csak bizonyos mértékben befolyásolja egy adott iparágnak a versenyképességét. Tehát az első számú üzenetem az az, hogy külön kell választani az ipar versenyképességét és a globális versenyképességet, és van az ipari versenyképesség, ami egy sokkal szükebb terület, az a nagy kérdés, hogy mely ágazatok és milyen energia költségek merülnek fel, és melyik milyen arányban jelenik meg. Európában ezek nem igazán fontosak, és különböző források szerint a GDP-nk 1,4%-át teszik ki az energiaköltségek. Ez nem meglepő, mert az energiaintenzív tevékenységek azok hanyatlóban vannak, és inkább a magasabb hozzáadott értéket jelentő energia szempontjából alacsonyabb igényű tevékenységek törnek előre. Ezért a második üzenetem az az, hogy egyes iparágazatoknak a versenyképessége nem jellemzi egész európai iparának a versenyképességét. Az e, ipari in, e, versenyképesség nyilvánvalóan egy nagyon fontos kérdés, de nem egy globális kérdés az egész iparág számára miután eldöntöttük, hogy melyek azok az ipari ágazatok, amelyekre összpontosítanunk kell, akkor azt kell eldöntenünk, hogy mik a fontos energiaköltségek. És az energia költségek különböző elemekből állnak össze. Villanyáramköltség, villamosenergia költség, gáz költségek és a teljes ö, ö, ipari költség az több, mint a villamos költség. Ezt különböző tanulmányok kimutatták, 2014-ben a bizottság is végzett ilyet, illetve konzulens ö, cégek is végeztek ilyen tanulmányokat, és megállapítható volt, hogy a gáz jelenleg költségesebb, nagyobb részt képvisel a termelési költségekből, mint a villamosenergia költség. A, ö, ö, a palagáz megjelenés az Egyesült Államokban ö, ö, ugyancsak egy nagyon fontos kérdés, de ez nem befolyásolta nagyon a költségeket. Ugyanakkor ezt a legtöbb esetben nem veszik igazán figyelembe, és mindenki inkább a villamos energia ágazattal foglalkozik. Tehát nagyobb prioritást kellene adni a gáznak abban az esetben, hogyha megfelelően akarjuk kezelni ezt a kérdést a különböző politikai lehetőségek során Ugyanakkor a gáz kérdése nem szabad, hogy beárnyékolja a villamosenergia kérdését. A villamosenergia árak közelmúltban egy kicsit emelkedtek ugyan, de mégiscsak összességében stabilnak mondható, különösen a nagy fogyasztókra vonatkozóan. Ez az Eurostat számadataiból így derül ki. Ez mondta az egy kérdés, hogy ezek a villamosenergia költségek mennyire érintik az energiaigényes ágazatok versenyképességét. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk válaszolni, több dologra is kell emlékeznünk. Először is az energiaintenzív vállalatok, sokkal kevesebbet fizettek, mint a lakosság vagy a kisipari fogyasztók a lakossági fogyasztók azok a 2,5-ször magasabb energia, energiárat fizetnek, mint az energiaigényesek, a kisvállalatok pedig 40 kal fizetnek. Tehát itt láthatjuk, hogy az energiaintenzív ágazatokban is még nagyon nagyok az eltérések az Európai Unión belül, és ez az egyik kérdés, hogy egyetlen egy problémával állunk-e itt szemben, vagy pedig sok problémával és nagyon változó költségekkel. A kék rész mutatja az energiaintenzív vállalatoknak a részesedését, és az energiapiaci árak sokkal alacsonyabbak, mint amennyit az adók és a rárakódott egyéb költségek tesznek és ezek a ö, ezek gyakorlatilag politikai költségek, és ezek nem piaci komponensei a villamosenergia árnak. A tény az az, hogy a nagy energiafogyasztókat elfogadják ezeket a politikai költségeket szemben a más európai fogyasztókkal. És nagyon sok országban a nagyfogyasztók privilegizált kiváltságos kezelésben részesülnek. És vannak indirekt költségek kompenzációja és egyéb elemek, amikkel benne vannak, és ezeket egyébként a különböző bizottság és egyéb tanulmányok is megvizsgáltak. Tehát ez azt mutatja, hogy ez nagyon gondosan kell körüljárni, hogy tulajdonképpen az energia a versenyképesség szempontjából mit jelent. Mert hát ez nem egy költség versenyképesség. És ahogy ezt egyesek mondták, egyébként az európai energiastratikában és a klímaváltozásban is szerepet játszik. Nem említettük ekkor még azonban az egyik fő elemét az ilyen közös politikának, ami a megújuló energia kérdését. Ezek az formákat időnként a versenyképesség ellentétének mutatták be, ez nem igazán helyes a tanulmányokból kitűnő adatok egyáltalán nem riasztóak. Főként az alumíniumiparban a teljes költségnek 0,2%-át tették ki az energia költségek ez nem igazán egy drámai arány. Ráadásul nem szabad azt sem elfelejtünk, hogy Például ez a az komoly csökerése van az áraknak a megújuló energiák, és ebből még le kell vonni az egyéb költségeket. A megújuló energiák még adott esetben nettó pozitív hatással is rendelkezhetnek az energiafogyasztó, nagy energiafogyasztó ágazatokra. Figyelembe kell venni a kiskereskedelmi energiaárakat, ezeket még adott esetben csökkenteni is lehet. Például Spanyolországban, Hollandiában ezt tapasztalhattuk, és ezt látjuk itt, hogy a baloldalt látjuk a szélnek a jelenlétét, és az ár tehát baloldalt van az, az ár és a szél jelentősége a spanyol piacon. Ez a 2013-as ábra, azóta is nagyjából hasonlót mutat. Minél nagyobb a, a szélenergia aránya, annál alacsonyabb a az energia ára az energiaintenzív ágazatok számára. És csak néhány szót engedjék meg ez, a globális versenyképességről, az megújuló energia iparágára számára ez mit jelent. Ez mindegy 20 évvel ezelőtt még nem is létezett, és mára teljesen világosá vált, hogy a az európai megújuló energiával foglalkozó vállalatok, azok segítik a gazdaságot, és így és tulajdonképpen el is tudjuk majd érni a 2030-as célkitűzéseket. Ha probléma van, akkor ezekkel foglalkozni kell, viszont nagyon gondosan kell körüljárni és végezni az elemzéseket, és a döntéshozók, hogyha megoldásokat keresnek, akkor méreható elemzéseket kell végezni, és véleményünk szerint az európai klíma és energiapolitikának megfelelően. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a nagyon világos üzenetét. Tehát nagyon fontos, hogy ismerjük az ön számára legfontosabb dolgokat, és most a második Neuhoff professzort hallgatjuk meg a Heidelbergi Egyetemen a fizikát tanult, a London School of Economics-ban vég, ö, folytatott tanulmányokat, és energia és klímapolitikával foglalkozik, illetve a berlini ö, ö, energiakutató intézetben és a megújuló energiák, technológiák, erőművek kérdéseivel foglalkozik, illetve a klímastratégiákkal és az ETS rendszerrel. A kérdés tehát nagyon fontos. Az energia szállítók és a gazdasági dimenziókat ön hogyan látja a saját tapasztalatai alapján? És ha szabad kérnem, akkor 10 percnél ne legyen hosszabb az előadása. Thanks very much for the invitation here. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást is. Szeretnék én is öt pontot felvezetni az elején, először különbséget kell tegyünk az anyaggyártó és egyéb szereplők között. A másodszorban az energiaár ár alakulása, hogy Kanyata úr is mondta, óriási es, esély, de meg kell ragadni, hogy hosszú távú versenyképességet biztosítsunk. Ennek három dimenziója van a szakpolitikára. Az egyik, hogy mm, segítsük, hogy mi az, ami segíti a, az ágazatokat az ingadozó energiárakkal számon, másrészt pedig, hogy az alacsony költségeket a lehető legnagyobb mértékben használjuk ki. Végül pedig fel kell ismerni, hogy modernizációs és hatékonysági lehetőségek vannak az ágazatokban. Ezt mindenféle intézkedéssel erősíteni kell, különösen ott, ahol csökkennek az árak. Nézzük a részleteket. Az ágazat perspektíva, az ipar perspektívája, a GDP arány, az vetem, például a GDP aránya az X tengelyen és az Y tengelyen, hogy milyen százalékban vesznek részt ebben a különböző vállalatok. Hogyha megnézzük, akkor 2,2 Németország, Európa szerte 1,5 százalékos ez az X koordináta mentén. Üveg, cement, acél, alapvető vegyipar, papír és papíranyaggyártás, az alapvető anyaggyártás, alapanyaggyártás az, ami energiaintenzív. Ha ezeket az asztal, asztalok, anyagokat nézzük meg, akkor nyilvánvalóan nagy vitába jutunk, és ez meg is van, de meg lehet könnyen határozni, hogy mi az energiaigényes ágazat. Ezek nagyon fontos részek. De ha megnézzük a többi ágazatokat, akkor azok még fontosabbak Európa számára, de 98%-ot adnak, 1,6%-os energia százalék a forgalmon. Az energia nem stratégiai komponens mégis segíteni kell ezeket az ágazatokat, hogy még energiahatékonyabbak legyenek. Hogyan? Felkészít, amikor készültem már, akkor tulajdonképpen ez nagyon érzegalmas volt, hogy aktualizáltam az energiakár ábrát, olaj, gáz, szég, szén és CO2 árakat néztem meg. Szinte riasztó, hogyha azt nézzük, hogy milyen drámaian csökkentek a gáz és olajárak. Globálisan csökkenő kereslet mellett nyilván energiahatékonyság és a gazdasági perspektívák miatt is. Az olajárak nagyjából mint az gázárak csökkenésével párhuzamosak. Ez egy viszonylagos komponens az Egyesült Államokhoz hasonlítva, de ennél sokkal fontosabb, hogy a korábbi gázárak magasabbak voltak, kétszer-háromszor az, az amerikai áraknál, most nagyjából öm, abszolút különbség nagyon kicsi, nagyjából a kétszeresénél tartunk. A költség, ami tehát egy nagy megkülönböztető tényező volt Európa számára, most eltűnt. A szénárak is csökkentek, mert túltermelési kapacitások vannak a CO2 áraknál pedig, hogyha a szél, szénárával tesszük azonosra, akkor látjuk, hogy nagyon alacsony ez is. Most hallottuk a, az intézkedési költségeket. Hogyha erről beszélünk, akkor az anyag, alapanyaggyártó ágazatok kerén ez szinte nem is létezik, hiszen nagyon e, erősek a kivételt biztosító szabályok. Az villamosenergia energiaárak. Itt még nagyobb a mozgás. A különböző európai országokban eltérő az ár, és a zöld az amerikai keleti part a keleti part Európa felé eh, konvergál, bár ugyanúgy ingadozik. Ez az ingadozás eh, miatt eh, nagyon erős hedging lehetőségeket kell teremtenünk. A regionális eltérések, amikkel az európai ágazatok szembesülnek, igénylik ez, ezeket a, a, ezt a levédést és az erős viszonyítási pontokat. A valós idős piac megtervezésénél ezek a hedging megállapodások lesznek nagyon fontosak a menetrendünkben, a programunkban. Másodszorban ugyanezt a képet látjuk akkor is, hogyha az a belső kereskedelmi eltéréseket mutatnám. Nem csak azért, mert termelési pluszkapacitások vannak, hanem egyéb okoknál is. Az energiaintenzív termelés ágazatok most a termelésük egy részét az alacsony villamos energia ár időszakokra tudják átterelni. Ez persze az, hogy hogyan biztosítják a termelés minőségét, az egy másik dolog, de mégis egy olyan elem, ami az energia versenyképességet Európa számára biztosíthatja. Nézzük a megújulókat. Az ábra alján látjuk kékkel hogy mennyit költünk Európában a szilárd üzemanyag importjára, a piros a belső a termelés és a szürke a karbonkibocsátás 30 év távlatában. Ahogy Kenyeta biztos úr is mondta, valóban 500 milliárd euró évente, és a párhuzamosan csökken a szilárd üzemanyagok árával. Az összehasonlítási alap a fekete szaggatott vonal. Azt néztük, hogy ugyanaz a az energia mennyiség mennyivel lenne olcsóbb kétharmad szél és egyharmad PV-vel. A költségek adott évre lebontva jelennek meg, és nagyjából 20 évre számoltuk ki az összességét. A 2000-es évek elején elképzelhetetlen lett volna, hogy ha a mai szilárd üzemanyag importköltségre ugorjunk. Ha összehasonlítjuk ma, akkor ugyanolyan nagyságrendet látunk. Ez az, ami miatt optimista vagyok az energiabiztonság és éghajlat szempontjából egyaránt, és a munkahelyek miatt is, mert azt a, a pénzt, amit a, a szilárd üzemanyag exportra költünk, azt Európában investálhatjuk, ugyanolyan költségszinten. Mégis nézzünk egy feltételezést. Ugye már a számítás is arra a feltételezésre épült, hogy az átlagos súlyozott tőkeár az 5 Az Európai Uniós projekteknél megkérdeztük a beruházásokat, hogy mi volt általában a, a szélerőműveknél a, a tőkeköltség. Azt mondták, hogy 3,5-4 százalék dél-európai országokban 8-9, Görögországban 12%, de Svédországban például szintén 8% volt. Mik, milyen implikációi, mozgatói vannak e- ennek? Ha visszagondolunk az előző ábrára, és nincsen súlyozott 5%-os átlagköltség, hanem 4, mint Németországban, akkor lehet tovább csökkenteni a dekarbonizációs költséget. Másrészt, hogyha a megújulókra, mechanizmusokra térünk át, az már politikai kockázatot jelent azzal. Az alacsony, a rövid idejű szerződéseket nem lehet megköz, megkötni, ezért Svédországban például 8%-os ez az arány. Az ország kockázatnál 10-12%-ra emelkedik. Gets more expensive. So what are the implications? Még drágább lesz. Milyen implikációi vannak mindennek az európai politikára? Európai szinten kell együttműködni azért, hogy segítsük az országokat a magasabb tőkeköltségek alacsonyabb szintre szorításáért közös projekttel, EBRD, e beruházási lehetőségek kiaknázása lesz a megoldás olyan szakpolitikai intézkedésekre kell összpontosítani, amely jó beruházási kereteket jelent. Nagyon fontos a megújuló energia, mert ez hosszú távon stabilitást jelent. Ugyan diszkreditálták több területen elsősorban azért, mert korábban a megújuló, a szilárd üzemanyag költségét a megújulók drága megújuló költségére tartottuk. Hogyha most megnézzük ezt a hátizsákot, és kivesszük belőle a megújuló energiák költségét, akkor látjuk, hogy mindenképpen erre a mechanizmusra szükség lesz. Harmadsorban megtárgya, a megújulókat mindig olyan drágának tekintettük, hogy támogatást igényelnek, de ez nagyon ingadozó árakat eredményezett a következő években. A biztosítás politika a magas globális energiaállakkal szemben meg kell, hogy változzon. A szilárd üzem, üzemanyag például, tüzelőanyag, ha még egy-két évig ez megmarad, stabilizálódik, akkor is azt követően az egekbe fog ugrani. Mindenki, aki a megújulók előnyét élvezi, és levédi magát az alacsony árakkal szemben, annak segítenie kell a magas árakkal szemben is levédeni a fogyasztókat. Ez egy két oldalú penge az energiafelhasználók és a fogyasztók között. Végül pedig ha azt nézzük, hogy mit tehetünk az energiahatékonyság növelése érdekében Európában, akkor különbséget kell tennünk a széles ágazatok között, ahol 1,6% az energia az összköltségnek, a menedzsment más szempontokra figyel. Ezért van normákra szükség, amivel segítjük az energia menedzsment folyamatokat, lehetőségeket kell biztosítani ezek megvalósítására. Folyamatokat, projekteket kell ezek érdekében elindítani. Az anya, alapanyaggyártás. Az energiaköltségek itt lényegesen magasabbak, itt különleges rendelkezések vannak. Ígéretes, hogy az ETS és villamosenergia kompenzáció terén a mérőpontokhoz a benchmark rendszerhez kezdünk igazodni. De csak a termelésben és csak a hatékonyság fejlesztési folyamatokban. Azt látjuk, hogy nagyon sok modernizáció vár ránk még a folyamatban, és éppen ezért tovább kell dolgoznunk, tovább kell az intézkedéseinket, az eszközeinket megtervezni, azért, hogy az ETS és az árakkal kapcsolatos mentességek is életképesek legyenek. Az áttörő az áttörést jelentő technológiák érdekében nagyon sokat kell tennünk Egyszerűen muszáj ezekbe beruháznunk. Modernizációs alapok vannak, sok minden, de fontos, hogy az ágazatok és a kormányzatok új stratégiákat dolgozzanak ki az alapanyaggyártó ágazatok számára elsősorban, hiszen ez a modernizációs és ipari stratégia párhuzamosságát kívánatos párhuzamosságát jelenteni. Alap, tehát fontos, hogy megértsük a kihívásokat, megfelelő intézkedéseket állítsunk össze, nem szabad a lehetőségeket hagyni elmenni. Segíteni kell a vállalatokat, hogy jól meg tudják tervezni a az ingadozás, áringadozás ellen a maguk védelmét, és kihasználják azoknak az előnyeit. Alacsony költség, költséget biztosítani kell, és a hatékonysági lehetőségeket meg kell ragadni. Különböző mechanizmusokkal a széles értelemben vett ágazatok és e, célirányos programokkal az energia igényes ágazatokra. For your speech, for your... Köszönöm szépen, köszönöm a, az előadásokat. Hogyha a költségekért felelősek, akkor tudnak számolni, és láttuk is ezt a számot. Tehát mindenképpen eh, hasznos volt. Most megnyitjuk az eszmecserét. Piper úr az első felszóló a néppárt részéről. Kettő perc, kettő perc. Hiszen tényleg nincsen sok időnk sajnos. Tehát mindenki emlékezem arra, hogy kettő perce van. Köszönöm szépen. Az információkat, ami a költségek helyzetére vonatkozik az energia ágazatban, nem tudom, hogy egy kicsit eh, megelőzött-e a valóság, de éppen ezért rákérdezek. Tehát, hogyha közepes ipari ügyfeleink vannak a villamosáram területén, akkor már nem is bízhatom a statisztikában. Azt hittem, hogy Európa ezen a téren valahol elő van. És megpróbálták bemagyarázni, elmagyarázni, hogy nem is olyan rossz a helyzet. És hogy az árak globális összehasonlításban nem is olyan kevésbé versenyképesek. A második kérdésem az energia hatékonyságról szóltak dicsérően, amelyel csökkenthetjük az ellátástól való függőségünket. Igen, de ugyanakkor azt is mondták, hogy mennyire fontos a fenntartható energia források további kiépítése. Tehát, hogyha 1,5%-kal takarékoskodunk évente, akkor azt gondolom vonatkozik a megújuló energiára is. Akkor az ilyen politikai kezdeményezésekkel hogyan tudjuk költség hatékonyan kiépíteni a fenntartató energiaforrásokat, hiszen mondta, hogy ki kell használni költséghatékonyan az európai lehetőségeket, de hogyha most takarékossági kötelezettség van, ami vonatkozik a megújulókra is, akkor mm, milyen ösztönzőt lát tehát én éppen ebben látom a, a politikai költségeket, hiszen nehézé tesszük a saját dolgunkat, és az árakat pedig megnöveljük. Én nagyon sok ellentmondást éreztem az előadásukban. Köszönöm. Az SND részéről Dan Nika kolléga. Köszönöm. Szeretném megköszönni Kányéte biztosnak és szeretném megkérni, megkérdezni, hogy eh, értékelje ki a felszólalók előadásait, hiszen López úr azt mondta, hogy eh, nincsen probléma a versenyképességgel az energia árak miatt. Azonban a, a dián azt láttuk, hogy az energia ár az Egyesült Államokban a fele az európai áraknak. Ezen felül úgy gondolom, hogy nem túl kedvező a helyzetet úgy vázolni, hogy az energiaköltségeknek nincs hatása a realitásokra. Hiszen, hogyha ezt mondja, akkor azoknak a malmára hajtja a vizet, akik meg akarják semmisíteni az európai ipart. A leglényegesebb elem, amely hatékonyá teszi a megújulókat, az az, hogy egy plafont tesznek az energiaszektorra. Hogyha az energia árak torzulnak, illetve torzak, akkor a megújuló energia nehéz helyzetbe kerül. Tehát hogyan írjuk el ezt a 30%-os célunkat? Hogyha ilyen rendszerben kell versenyezniük a vállalatoknak. Úgy gondolja, hogy elérhetjük a 100% megújuló energiát? Ez nem igaz, ez hazugság. A bizottság sem mondja, hogy ezt elérhetjük, hiszen ha 30% fölé megyünk, akkor új feltételekre van szükség. Nem érhetünk el úgy növekedést, hogy a fogyasztást maximáljuk. Tehát valakinek az energiát is meg kell termelnie. Az energia viszonylag gyorsan felhasználásra kerül, de néha le kell kapcsolni a klasszikus forrásokat, amennyiben át akarunk állni a megújuló energiára. Figyelembe veszik ezeket az elemeket? Kollégák, az időt tartsák be. Köszönöm szépen. Henkel úr. Az első felszólóhoz lenne egy kérdésem. Azt mondta, hogy a megújuló energia, energiaforrások igazából nem érinti az energiaintenzív iparágok versenyképességét, ez igaz. Hiszen valaki más fizeti ki. De szeretném megkérdezni, hogy ki fizeti ki a költséget. Az én országomban úgy tűnik, hogy az energiaintenzív iparágak esetében a kis és középvállalatok vesztek a hatékonyságokból. Ezen kívül a háztartások is. A háztartások is fizetik a költséget, hiszen a háztartási energia ára Németországban, Európában a második legmagasabb. Tehát szeretném megkezdeni, hogy ki fizeti ki ezt a számlát. Ki fizeti ki azt a számlát, ami miatt nem szenvednek a magas energiaköltségektől a vállalatok. Köszönöm, Ponce asszony, új ALDE képviselő az ITRE szakbizottságban. Üdvözlöm, asszonyom, öné a szó. Igen. Én kérdésem Kanyéte úrhoz szól, nagyon közvetlen. Mindig a megújuló energiák költségéből beszélünk, de nem arról beszélünk, hogy ez hogyan csökkenteti az árakat a piacon. Azt szeretném tudni, hogy a bizottság kiszámolta-e, hogy ez mekkora energia árcsökkenést eredményezhet európai szinten a fogyasztók számára. Turmes úr. Köszönöm szépen, egy ö, ö, diám van. Ronald Pinakülő tanulmányozta az energiaintenzív tevékenységek és az ener, villamos energia összefüggését. A 10 euróból Németországban a megújulóból jön, a megújulók olcsóbbá teszik a piacot. A következő az adó, ami nagyon picike rész, a zöld a középen, az pedig a kompenzáció, az indirekt eh, hatása az LTS-re e a piacon. A következő adó, ami viszonylag kicsi az energiaintenzíveknek, a kék az a hálózati költség, amit általában fizetnek a Németországban a fogyasztók, de az ipar ebből is 80% kedvezményt kaphat. Tehát az, ennek a tanulmánynak az eredménye az öke Institution végezte. Az energiaintenzív ágazatok ezt fizetik, és ez mindig a piaci függ. Tehát 32 és hogyha lemegy az ára, akkor még kevesebbet. Tehát a kérdésem López úrhoz, hogy ez a ez igaz-e Spanyolországban, és hogyan magyarázható ez meg? Neuhoff úrtól pedig azt kérdezem, hogy az USA, Németország ezeket hozták ki ezeket, és a részleteket szeretnék még hallani a három elképzelésről. Mit tehetünk az energiaintenzív ágazatok esetében a hedginggel, és hogy a termékek, és hol, és ki fogja ezeket a termékeket kifejleszteni, és a tőkeköltségekről is beszélt. Például a romániai kollégámnak mondanám, hogy a Juncker beruházási alap az, ami Kelet-Európa, Dél-Kelet-Európában csökkentheti a beruházási költségeket, de furcsa, hogy Németországban, hogyha a Németországban szélenergiába fektet egy beruházás, akkor 4% a tőkeköltség, Romániában meg 8 vagy 9%. Köszönöm, Helmer úr. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr jó lenne, hogyha itt lenne néhány brit vasmunkás itt. Hiszen az, hogy a brit acilipar tönkrement, az egyik oka a magas energiaár volt. Ez egy nagyon bonyolult dolog, nagyon bonyolult összefüggések vannak, különféle támogatások, célok, költségek miatt. Éppen ezért nagyon nehéz megérteni, hogy hogyan alakulnak az árak itt idézte a megújuló energiák árát. Tehát eh, igazából ezek eh, a közvetlen árak, vagy itt már benne van a támogatás, a hálózatok ára, vagy egyéb nagyon magas költségek, hiszen az energiárakban nagyon sok minden beletartozik, nem csak tisztán az eh, energia ára. Mit lehetne csinálni azért, hogy ezeket a költségeket csökkentsük? hiszen a megújuló energiaforrások azok nagyon bonyolultak. Itt az energiaintenzív gazdaságról beszélünk. Beszéljünk az iparral, beszéljünk a vegyiparral, az acéliparral. Mi csinálnak? Kiviszik a termelést Európából, kiviszik a munkahelyeket Európából, bezárják a gyárakat, ez történik. És teljesen új programunk van, hogy megváltoztassuk az ETS rendszert, amelynek a célja az, hogy növelje a gazdaságra gyakorolt nyomást. Tisztában vannak azzal, hogy az Európai Unió politikája nem csökkenti a kibocsátásokat, hanem exportálja azokat. Exportálja más országokba, ahol alacsonyabbak a környezetvédelmi előírások, ahol azt látjuk, hogy az európai gazdaságot, az európai ipart aláássuk, és növeljük a globális kibocsátást, mert olyan országokban kibocsátanak, ahol alacsonyak a normák. López Permero, asszony a GUE részéről. Grazie. Gracias, señor presidente elnök úr. És köszönöm a vitát. Az energia ár nagyon lényeges téma az európai ipar túlélése és versenyképessége szempontjából. Nagyon fontos az, hogy azok az országok is figyelembe kerüljenek, ahol alacsonyak a környezetvédelmi normák és alacsonyak a bérek. Tehát az új kereskedelmi megállapodásokban ezeket is meg kell említeni. Most a következő kérdést tenném fel, tehát főleg a válság ágazatok tekintetében acél ágazat. Az, hogyan lehet szabályozni az áram árát úgy, hogy ne akadályozzuk meg a megújulók előtérbe helyezését? hogyan lehetne az ipar számára csökkenteni a költségeket? Például Spanyolországban eh, nincsenek az ipara érvényes tarifák. És sokkal magasabb az a, a villamos energia ára, mint máshol. Tehát a status quo marad, és a fogyasztók fizetik ki végzetül a technológia költségeit. Ez pedig természetesen fékezi azoknak a lehetőségét, akik szeretnének tiszta energiát előállítani, szélenergiát, és így tovább. Hát vannak jó gyakorlatok, hogy hogyan szabályozzuk a vilmos energiapiacot, hogy az ipar versenyképes legyen, az ipar túlélőképes maradjon, és pedig olyan árak révén, amelyek megfelelnek a valóságnak. Pilar de Castillo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Költségekről beszélünk, főleg. És pedig az energiaköltségekről és pedig olyan realitásból indulunk ki, amely létezik, ez az energia belső piaca. Természetesen ezt sem szabad a vita során elfelejtenünk. Azonban van egy olyan téma, amelyet nem kerülhetünk meg. És itt különféle lehetőségek vannak, és pedig a kiegyenlítő mechanizmusok. A különféle lehetőségek, kompenzációs lehetőségek. És ezeknek különböző hatásai lehetnek a versenyre. Biztos úrtól, vagy az előadóktól szerettem volna megkérdezni, hogyan látják ezt? Mennyiben szükséges mondjuk nem a teljes harmonizáció, de mondjuk a jobb összehangolás? a különféle kompenzációs mechanizmusok között. Szükségesnek tartják, vagy véleményük szerint nem annyira lényeges ez a dolog, hogyha a költségeket definiáljuk. Erikson képviselő? Köszönöm szépen. Nagyon érdekesnek találtam az előadásokat, és meg kell mondjam, hogy eh, nekünk politikusoknak bocsássanak meg, hiszen nem annyira könnyű, hogyha valakit megválasztottak, akkor azt eh, hallania, hogy eh, Európa maga hajtja fel a villamos energiaárakat, pedig nem ez van. Van egy olyan fajta eltérés, amely nem igazán felel meg annak, amit eh, régóta mondjuk, szóval ezt nem igazán könnyű ezen változtatni, meg elfogadni sem. Azt szeretem volna csak Kenyete úrtól kérdezni, hogy nem lenne jobb, ha ezeket a következtetéseket például sokkal inkább a megújulók felé, szél és ilyesmi felé terelnék, olyan hatékony, alacsony költségű termékek bevezetésére nem lenne jobb, hogyha ezt próbálnák az országok elérni, azok az országok, amelyek ma rendkívül magas villamos energiárakkal rendelkeznek, Nagy-Británia, Lengyelország, Spanyolország, nem kellene őket arra rávezetni, hogy megértsék, hogy nekik kell csökkenteni az árakat? Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindegyik kérdés volt, nem csak megértés. Ha lehet, akkor én magam is szeretnék egy kérdést feltenni López úrnak. Hangsúlyozta azt, hogy a költségek kapcsán jelentős különbség van a gáz árak és a villamos energia árak között? Nagyon egyszerű kérdésem lenne, vagy kér, egyszerűen teszem fel a kérdést. Azért van ez, mert eh, a gáz primér energiaforrás, a villamos energia pedig eh, energiahordozó csak. És eh, az elektromos áramot primér forrásokból is elő tudjuk állítani, mint uránium, szilárd üzemanyag. Ez a fő oka ennek a nagy különbségnek. A költségekről beszélek. Tehát a gáz és a villamos áram költsége között. Biztos úr, öntől is szeretnék, tehát kérem, hogy válaszolja meg a kérdéseket, és mondja el megjegyzéseit az egész kérdéssel kapcsolatban. Ha jól tudom, néhány perc múlva is el kell mennie. Megpróbálom legalább néhányat megválaszolni, amit ha nekem tettek fel, mert egyértelműen az Európai Unióban az energiaár eltérő, melyek azok a faktorok, amelyek a versenyképességet növelik, vagy csökkentik. Ezt különböző formában határozzuk meg, és, hogyha, és meg kell azt is nézni, hogy a különböző költségeknek mi az ára, vagy mi az oka az európai országokban. El kell ismerjük, hogy ez egy nagyon speciális probléma. Az energiaárak terén, azt mutatják, hogy ez a, mi vagyunk az egyik legnagyobb versenyző a piacon, különböző anyagokról beszélhetünk, különböző árakról, de nagyon érzékeny terület ez. Vannak energiaintenzív és vannak kevésbé intenzív ágazatok, Ezek a termékeik árát is nyilván meghatározza ezzel. Európa, az Európában a gázárak, az Európai Uniós gázárak, hogyha megnézzük, hogy milyen, e, e, hogy tértek el, akkor 2016-os árakat, ha nézzük, akkor óriási. Németország és a brit ár között kétszerese volt és ez is kétszerese volt az átlagára az Egyesült Államokénak. Korábban három-négyszerese volt a különbség, most a kettője, de ez is óriási probléma, e, és meg kell oldjuk. 2012-ben 3,5-szörös volt a különbség. A gáz terén kevésbé vagyunk versenyképesek, de villamos energiában például néhány évvel ezelőtt 2,5-3 eh, bocsánat, két és fél háromszerese volt az itteni ár az Egyesült Államok belének. Az elmúlt 2014 utolsó negyed éve, évében már csak 1,5%-os. Tehát az eltérés óriási. Ami egy dolgot jelent, hogy változtatnunk kell a villamosenergia piaci felépítését. A gázpiaci verseny ugyanezt jelentette különböző útvonalakon, külön interkonnektivitással. Nos, egy csomó mindent kell tenni annak érdekében, hogy ezt a különbséget csökkentsük. Volt egy konkrét kérdés is. hogy mi, mi a megújulóknak a, a hatása, és megéri-e investálni. Ha megnézzük a villamosenergia ágazatot, az Európai Unióban az ipari fogyasztók 2018 2008-2014 között 11%-kal több árat, magasabb árat kellett, hogy megfizessenek. 11%-os volt a fogyasztói áremelkedés 2014-re. 2015-re Eh, kisebb emelkedés, de emelkedés volt. És eh, mi az oka az áremelkedésnek? Az adók, díjak 66%-ban adják az emelkedés okát. A hálózati eh, díjak 23%-ot, és az energiakomponens maga 4%-ra csökkent ebben. Jó, lehetnek eltérések, de úgy gondolom, hogy azért ezek az arányokat megmutatják. A megújulók, ha bekerülnek a rendszerbe, nem mondhatjuk, hogy ez felelne az áremelésért. Nem, nem, egészen más oka van ennek. Azért, mert komplex a rendszert. Ugye volt egy olyan kérdés is, hogy milyen ez a rendszer. A valóság az, hogy kétszer akkorák a költségeink, mint a versenytársainknak. A piacot pedig a megújulók számára fel kell készíteni. Valaki kritizálta a piacot is, ez a piac öm, alapvetően a szilárd tüzelőanyagú energiatermelésre épült. Most viszont egy sor termelő van, aki, energiatermelő, aki másfajta forrásból állít elő energiát, megújulóból, mindenből. Rendkívül nehéz tehát ez a jogalkotás, amit az önök szakbizottsága tárgyal a piac felépítése, mert nagyon gyorsan alakul a piac is. Aztán volt még egy kérdés a kibocsátás kereskedelem, hogy vajon mennyiben járul lesz hozzá az ágazat válságához, az acélágazat vágra. Ez azért legyünk őszinték, hogy ez nem a emiatt van, hanem a, a túlzott kapacitások, felesleges kapacitások, a, há, a 300 millió tonna túltermelés Kínában, Kína a piacgazdasági státuszát vette fel, dömpingárakkal öntse el a piacokat, az ágazatainkat meg kell védeni, de a WTO-ban meg kellene az árát fizetni. Minden esetre az energia ár nagy szerepet játszik ebben az egész rendszerben, és ez csökkentette az energia árat. Mostanáig a bizottság véleménye szerint nem volt a kibocsátás kereskedelmi rendszer miatt szivárgás. A nemzetközi kereskedelem energiaintenzitása is változik. Vannak kevésbé energiaintenzív ágazatok, ahol a védettség szintje is alacsonyabb. Nos, óriási problémák ezek, de sajnos elnök úr, E, itt kell, hogy hagyjam önöket, ez egy nagyon fontos jelentés, kérem tárgyalják meg alaposan, és tájékoztatnak majd engem e, a, a vita kimenetéléről. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönjük mindannyian, hogy e, itt volt velünk. Az Energia Szakbizottság mindig szívesen fogadja, önt várjuk a legközelebbi alkalmat. Köszönöm. Bármikor. Mind, legalább egy ülésünk van minden nap. Úgyhogy most azt kérem, hogy a két előadó szakértő válaszolja meg a feltett kérdéseket. A sorrendet nem határozom, önök demokratikusan döntenek erről nyilvánvalóan. Ami demokráciát illeti, akkor a német ö, ö, képviselőt kérem, hogy nagyon furat, hogy válaszoljon. Jó, nem is tudok más tenni, csak elfogadom ezt a helyzetet. Pipers úrral kezdem. Azt kérték, hogy beszéljek az energia árakról és a versenyképari versenyképességről. Amikor az ener, ez akkor érdekes, amikor az energia ár nagyon meghatározza a versenyképességet, amikor viszont 1,6%-a csak a teljes árbevételnek, akkor ez nem lényeges. Viszont a kisvállalatoknál legalább olyan fontos ez, mint a háztartásoknak. Azt néztük, hogy például Németországban milyen változások mentek végbe. A 80-as években e, a, családok e, a jövedelmük 2%-át költötték energiára, most 2,5%-át. Tehát volt egy emelkedés, e, de még mindig nem jelent az egyensúly hiányt és a szegényebbeknek ez persze nagyobb kihívás, erre is megvannak a megfelelő kiegyenlítő mechanizmusok. Spanyolország, Németország, Olaszország és bizonyos mértékig Csehország is a szélenergiába ruházott be, és most 10 centet fizetünk kilovattórára, és ezért a kutatások olyan országokban, mint Németország vagy Spanyolország, olyan technológiát alkalmaztunk, amiben benne van a technológia megtalálásának az ára is, viszont egy olyan beruházás, hogyha nincsen politikai baleset az adott országban, akkor ez végül is politikailag nagyon sikeres, és előbb-utóbb megtérül, mert mostanra már lement az energia költség, tehát az energia ára. Másik kérdés, egy nagyon egyszerűsített kérdés volt, kép volt, amit feltettem, és ez csak az energiarendszerek rendszerköltségét vizsgáltam. Ha egy foszilis tüzelőanyaggal működő erőmű van, akkor annak is vannak különböző egyéb olyan költségei, amik nincsenek a megújuló energiáknál. De egy időben az volt, hogy a primer energia előállítása megújuló energiából hogy az nagyon drága. 50-60 százaléka a megújuló energiáknak, az szerintem mindenképpen biztonságos. A kezdetben vannak komoly kiadások, és a rugalmasságot lehetővé kell tenni a felhasználók szerint, de tulajdonképpen ez inkább politika intenzív, hogy ezekkel a különböző korlátokkal foglalkozzunk. 70-80 százalék volt eredetileg. És akkor az is kérdés, hogy például a gáznál tartalékokat kell képezni, vagy tehát ez igaz, hogy ez a kép ez nem igazán helytálló 100 százalékban de jól mutatja, hogy mi a helyzet, hogy 70-80%-a megújuló energia. A hedging szerződéseknél pedig azt tapasztaljuk, hogy például Németországban viszonylag jó a likviditása a hedging szerződéseknek. Ez az Európák a legnagyobb piaca, és nagyon kevés a kis szereplő. Vannak olyan országok, ahol a német árakat veszik alapul a hedgeléshez, viszont ugyanakkor nem működik igazán, mert teljesen másak a helyzetek. Tehát, és az is arra, hogy azonos időtartamú szerződések kellenek ezekhez. Tehát és a teljes kapacitás is kell ahhoz, hogy átvihető legyen az energia. Ezért gondolom, hogy európai szinten oda kell figyelni, a dél-európai országok és a kelet-európai országok, a Lengyelország, az európai vitákban jobban megjelenjenek a szempontjaik, és mások a tapasztalatok Kelet-Európában, mert nálunk a legerősebb az energiarendszer, úgyhogy itt még sok Helmark úrnak délelőttet egy acélipari vállalatnál töltöttem, és nagyon érdekesek az ottani kihívások és sokan azt mondják, hogy a 20%-kal csökkent az acél iránti kereslet, és az acélipar nem fog már helyreállni, mert infrastruktúra beruházások is szükségesek lennének. Nem tudom, mi van jelenleg, de korábban az volt, hogy az iparágon úgy értették, hogy bizonyos kapacitásokat Európának fel kell számolnia. a ha tovább lépünk, akkor az a most a kihívás Kínával, hogy nagyon fontos lesz, hogy megtaláljuk, hogy hogyan tudunk Kínával együttműködni ezen a területen. Ami a szivárgás ügyet illeti, hogyha nincsen, uh, itt nem volt uh, acél export, és így nem volt, meg, nem volt ebből uh, szélszivárgás sem E, európai szinten együttműködni a tekintetben, hogy mik legyenek a kivételek, ez egy nagyon fontos kérdés lenne. A kompenzációs megközelítés az ETS e, irányelv után az volt, hogy megtalálni a Európán a küszöbb értékeket, különösen az alapanyagoknak, mert egy tonna alumínium vagy egy tonna acél az egy tonna. Ezért fontos, hogy ezt hogyan használjuk fel. Ugyanakkor ezt a munkát nem végeztük el, stratégiai hiba volt ez szerintem a versenyfőigazgatóság eh, részéről. Ezt meg kellene mindenképpen vizsgálni. És ennek mindenképpen az a, azért, hogy még Németország is, rak is eh, szigorúbbnak kellett végül is lennie a, lennie a kivételeket illetően. Ez egy politikai folyamat, megfelelő struktúrával kell, nem tudom, hogy ezt majd most, vagy a jövőben is, hogy hogyan lehet a legjobban kezelni, de mindenképpen valahogy ezt kezelni kell. Köszönöm. Now I would like to ask our, our Köszönöm szépen. Most nézzük meg uh, López urat. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Először is Nika úrnak. Tehát nem mondtam. Azt, hogy a megújuló energiaforrások bonyolultabbak lennének, az energiaintenzív iparok tekintetében szerintem, hogyha csak a megújulókra koncentrálnak, akkor az rossz döntés lenne természetesen, hogyha hibát követünk el, akkor azt a hibát ki kell javítani. Tehát nagyon fontos a megújulók továbbfejlesztése, tehát minél több megújuló energiaforrás van, annál több olcsó energia áll az energiaigényes iparágazatok részére. Enkel úr, a felszólalásomat az energia intenzív iparágak energiaköltségeire hegyeztem ki. Éppen ezért eh, a dolog problémásabb dolgát szerettem volna megvilágítani. Tehát, hogy eh, ki fizeti ki a számlát, sok országban eh, semmit sem fizetnek azért, mert, mert makrogazdasági mutatók alkalmazásával kimutatják, hogy például a megújuló energiákért többet kell fizetni. Tehát itt nagyon bonyolult összefüggések vannak az energiapiac, az energiaárak, a kibocsátások és a nemzetgazdaság között. Azonban a megújuló energiák tekintetében a nettó hatás pozitív. Spanyolországban például megtapasztaltuk az árcsökkenés hatásait, hogy a megújulóknak milyen pozitív hatásai vannak. Azonban nagyon nehéz elmondani, hogy ki fizet, mikor, mit. Nagyon fontos a kapacitásokat is figyelembe venni. Tehát tényleg szükségünk van ilyen sok kapacitásra? Tehát nem tudjuk pontosan, hogy milyen kapacitásra van szükségünk, tehát, hogy most nézzük meg a, a regionális költségeket, tehát egy országon belül regionális különbségek is lehetnek. Tehát ezek a, ezeknek a költségeknek mondjuk úgy a tisztességes voltát kikalkulálni nagyon nehéz. De Az biztos, hogy a megújuló energiaforrások esetében sokkal egyszerűbb a kalkuláció. És helyes, hogyha a versenyképesi szempontjából is megvizsgáljuk, tehát nem szabad elfelejteni a számla többi összetevőjét sem. Pilar del Castillo kérdésére a koordináció, tehát a koordinációs mechanizmusok. Nincsen egységes európai energiapiac. Tehát egy igazi koordináció nélkül nem érhetünk el jó eredményt. Tehát nagyon fontos a megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelv, és lehetővé teszi az európai mechanizmusok piaci integrációját. És az elnök kérdése, gáz és a villamosenergia. Szeretnék rámutatni, hogy nagyon sokat figyelnek a villamosáramra, és nem annyira a gázra. De az, igen, az európai, európai szempontból a gáz relevánsabb. Igen, magasabbak a gázárak, mint az Egyesült Államokban, és van különbség a villamosenergia és a gázára között is. A gáz importálnunk kell, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a piac szerkezetét meg kell néznünk, hogy milyen szereplők vannak, milyen a versenyhelyzet, hányan vannak a piacon. De ezt figyelembe véve az releváns, hogy nagyon nehéz Európának gáz, megfelelő gázforrásokat találni. És a villamos energia tekintetében nem ez a helyzet, hiszen van víz, és a nagy különbség az, hogy nem változtathatjuk meg a piac működését. Mindig függeni fogunk gáz tekintetben az Európán kívüli forrásokból. Tehát a gázügyben mindig jobban fogunk függeni a külföldtől. Tehát sokkal nehezebben tudjuk a gáz árunkat alakítani. Viszont a villamos energia tekintetében vannak lehetőségeink, tehát például a megújuló energiaforrások. Remélem, hogy sikerült választ adnom. Köszönöm szépen, köszönöm eh, mindenkinek a kiváló előadásokat, és eh, ez volt a ülésünk első része. A nukleáris energiát, az atomenergiát nem is említették, pedig eh, az is jelentős, túl drága. Jó. Ja. Tehát nem tudom. Most csak szerettem volna bejelenteni a második panelt, és üdvözlöm az előadóinkat, de Hészt urat, Samaddar és Tilman urakat, és megkérem őket, hogy jöjjenek ide előre, tehát szeretném őket ide hívni. És egy kis szünetet tartunk. Szeretnék tájékoztatni a jelenlévőket. Lehetetlen tájékoztatni a jelenlévőket. It's too much. Nope. Thank you. Yeah. Very good Chichi. Uh, Dear colleagues, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Most uh, akkor a meghallgatásunk uh, második részére érkeztünk. Kedves barátaim, kedves Pilár, kedves Pilár, megkérhetnélek, hogy hogy és Nika, Dan Nika kolléga, kérem üljön le. Ne tűnjön el, üljön le. Rendben. Kedves barátaink, akkor elkezdjük a meghallgatásunk második részét. Megkérek mindenkit, hogy fejezze be a itáját. Tehát kiszünet volt, és nagy eszmecsere lesz. Most üdvözlöm a második panel részvevőit, és pedig Dominik Krisztarik az Energia Főigazgatóság részéről, egyfajta összefoglalót kérünk majd a végén tőle, és az Európai Bizottság védőernyője alatt vagyunk. Tehát nagyon biztonságban érezzük magunkat. Most pedig szeretném az első felszólalónak, de Hészt úrnak átadni a szót, aki a BASF Antwerpeni vállalatát képviseli, a BASF egy vegyi üzem, és ő a belga vegyipari szövetség elnöke is, és a Flamand munkáltatói szövetség elnöke, ezen kívül a belga munkáltatói szövetség alelnöke. Tehát eléggé Nyilvánvaló, hogy ön itt szólal fel, hiszen most az energia felhasználókról szólunk, ön ilyen szó. Het is uiteraard voor mij ook een groot voorrecht om hier te mogen uh, spreken. Wat u hier ziet. Köszönöm szépen. Eh, amit itt láthatnak, ez egy kép, eh, egy nagy vállalatnak a kép, egy nagy vegyipari vállalat, a második legnagyobb a BASF világon lévő vállalatai között, és ez Belgiumban található, azon belül pedig Flandriában. Amikor erre a vállalatra gondolok, akkor, erre gondolok, akkor egy sor termékre kell dolgozni, ami meg integrált belső értékeik van. Ez egy érték láncot képvisel. Itt van benne energie, megbízhatóság, ugye reliability-nek hívok angolul, és a versenyképesség költség vonatkozásban erre a fogalomra majd vissza fogok térni, amit angolul úgy hívunk, hogy cost competitivity, tehát kölcsön, ö, költségversenyképesség. A ö, vegyipar egy olyan iparág, ahol ö, alapanyagokat ö, képeznek, ö, árulnak egészen a az olajtól egészen a gyógyszeripar végtermékeikig. Tehát ez egy értéklánc, és ebben az érték eh, láncban vannak szükséges inputok, ami az energiaforrásokat eh, eh, jelenti. És ezért versenyképességi szempontból a költségek nagyon fontos szerepet játszanak. Itt láthatjuk ezek az Eurostat, adat, Eurostat adatai, amelyek mutatják, hogy milyen az iparnak a kereslete. Nem szívesen beszélek fogyasztásról, de mi az energiaigény? Ezt látják ebben a kördiagramban. A vállalatnál ez kb. 11 százalék, de azért 11 százalék is 11 százalék a teljes európai energiaigénynek. De ami még ennél is fontosabb, ez a 11 százalék, ezt tovább kell bontani, ennek csak egy harmada, a 11 egy harmada az, ami ahhoz kapcsolódik, amiről ma beszélünk, tehát az energiafogyasztáshoz. Tehát a, a vegyipar az esetek kétharmad részében ö, nyersanyagokkal dolgozik, tehát inputot képeznek, és ezt valorizálják. Különböző ágazatok számára fontos ez minden olyan ágazat számára, amely az európai intézkedések szempontjából is jelentős. Valóban különböző tanulmányok készültek. A főigazgatóság kért is egy tanulmányt, megrendelte arra vonatkozóan, hogy 2050 felé, 50-ig kitekintve milyen energia szükséglet várható és milyen eh, megtakarítási potenciál van a nyolc energiaintenzív ágazatban, és négy olyan ágazatban, amelyet eh, a terciár ágazatnak szoktunk nevezni. Valóban, és ez a saját eh, következtetéseinknek is megfelelt, hogy az energiaigény a vegyipar terén tovább növekszik. Miért? Hölgyeim és uraim, azért, mert ez az az ágazat, amely 95%-ban minden egyéb más ágazatnak az építő eleme. Akár autógyártásról, a jelenlegiről vagy a jövőiről beszélünk, akár a jövőbeni e, mikroprocesszorokról beszélünk, vagy a szélenergia további sikeres megvalósításáról legyen szó, ahhoz mindig kell egyfajta vegyipari blokk. Logikus, hogy e területen növekszik a kereslet. A növekedést előre feltételezve. Akkor, hogyha azt nézzük, amire, arra a fejlődés, amire Európában is szükség van. Persze beszélhetünk arról, hogy az energia e, kereslet változik, de mégis a vállalatok azt mondják, hogy igen, energiaintenzív termelésünk van, de megteszünk mindent. Mindent, hogy az energiaintenzivitás, amit energiahatékonyságnak is lehet másik oldalról nevezni, tehát hogy az energiahatékonyság növekedjen. Egyetértenek-e vajon abban, hogy az energiahatékonysággal a különböző mintegy 27 különböző öm, hőenergiaciklus öm, létesítmények vannak, és ezek nem pusztán energiát igényelnek és generálnak, hanem hőt is, vegyipari folyamatokat is. Tehát van hőigényük ahhoz, hogy a gőz illetve hő és a villamos energia között megfelelő egyensúlyt tudjanak tartani. Ez egy nagyon kifinomult játék, de mégis a villamos energia a szükséges villamos energia 70%-át ezekben a rendkívül hatékony gyárak létesítményekben állítják elő. Az alapanyag az gáz, akkor ugye látni, hogy a gáz ára egyértelműen fontos, kulcselem az ágazatunk számára. Ez az egyik legnagyobb németországi Ludwigshafeni gyártóhelyünknek az ábrája. Talán nehéz távolról elolvasni, úgyhogy elmondom. Két dolog fontos ezzel kapcsolatban. Az energia input, földgáz, az, amit tulajdonképpen alapanyagszámokat, táplálék, az építő elemek működtetéséhez, amelyek nagyon értékes termékeket állítanak elő, és olyan termékeket, amelyek mellesleg a társadalom és a, a társadalom jelentős célkitűzéseit szolgálják, például az éghajlati célokat. 80%-a ennek a termelésnek földgázra épül. Hogyha különbséget teszünk a kezet, hogy TTF Hollandia és az Energia Amerika között, ami mondjuk 4 euró órákon, akkor egy ilyen antwerpeni installációnál nagyjából 30 millió negatív versenyképességet jelent évente. Ugye értik, hogy miért olyan fontos ez. A második, A mi kombinált VKK telephelyünkön, a központban természetesen földgázt, és ezen kívül a megtermelt gőzt és hőt is felhasználjuk. Látható, hogy legnagyobb részt, a hőigényünk legnagyobb része tulajdonképpen a folyamatok saját integrációjából jön. Ezt a BASF-nél már a, a Verbund eh, highly integrated, le nem fordított szót használjuk. A Verbund, tehát az e- maga, a, a, nagyon integrált kifejezést használjuk. Ez azt jelenti, hogy akárhova is megyünk Európában, az energia terén ezt a helyzetet mindig látjuk. Az ilyen jellegű rendszerek elindítása lesz az, amivel 3,5 millió tonna CO2 kibocsátást lehet megtakarítani évente. Ez nagyjából 1 millió tonna szilárd üzemanyagnak felel meg évente. Más szóval nagyon sokat teszünk az energiahatékonyság terén. Ez az a házi feladat, kvázi a feladat, amit a vállalatoknak kell elvégeznie. De a tanulmány, amelyet a főigazgatóság rendelt, az is persze korlátokkal rendelkezik, de ez azt is jelenti, hogy, a, hogy mindig is kell majd a piacról beszereznünk energiát. Nagyon fontos elem ez. És szeretném, hogyha a következő ábrát, ezt megjegyeznék. Azt kérem tehát, tehát Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy igen, sokat beszéltünk már a piaci árakról. De van különbség a piaci ár és a költség között. Számunkra, ami számít, az az összköltség, nem a piaci ár. De hiszen valóban nem akarok ellentmondani az előadóknak, de a piaci ár az európai erőfeszítések révén, az első liberalizáció, a piaci liberalizációs első lépései révén a piaci ár valóban csökkent. Bár még nem, tart, nem jutottunk el a harmonizációhoz, de már most megállapítható, hogy egyfajta leválasztás már látható Hollandia, Franciaország, Németország között. Miért? Azért, mert a, az energi, a csak energiapiac még nem tökéletes. A az az álom, az az európai álom, hogy az energiapiac olyan, ahol minden határok nélkül majd áramolhat, nos, ezt még nem ért, értük el, még az interkonnektivitás nem kielégítő, de a piaci árak csökkennek. Mégis, hölgyeim és uraim, a hálózatköltségek emelkednek olyan mértékben, hogy a csökkenő piaci árakat túlkompenzálják. Más szóval mondhatjuk, hogy a piaci ár a vállalat számára nem releváns, a vállalat számára csak az a releváns, ami végeredményben a számla alján van. És tudjuk, hogy mi vár még ránk az EU e, kibocsátás kereskedelme. Ezt is kézben kell tudjuk tartani. Természetesen a célkitűzéseket továbbra is követjük a BASF-nek, nagyon ambiciózus célkitűzései vannak, 2020-ra további 40%-kal akarunk csökkenteni, de ez nagyon fontos. kutatásfejlesztés. Az energia kapcsolatban fontos, hogy a BASF csoma csomag 1,8 milliárdos kutatásfejlesztési költségvetéssel külön kiemelten kezeli az energiahatékonyság kérdését. Tehát eh, nincs, nincsenek olyan eh, akkumulátorok, eh, autók, szélerőművek, amely villamos energiáramot ne tudnának, nem tárolnak. Mindent innovációval akarunk elérni. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm az igen átfogó és előadását, a nagyon világos állásfoglalását az energia ár, energia költség és energia probléma kérdésével kapcsolatban, ahogy az ábrákról is nyomon követhettük. Most a, megadom a szót a második előadónak, Zányá Zamadárnak, aki um, vegyi, um, vegyészetet tanít a London Business School egyik üzleti vezetője. A, az az Árkolormitás csoporthoz alelnökként CEO, Mitál Európa CEO-ként került, vezérigazgatóként Eisenhüttenstadtban, és a lengyelországi és a kelet-európai rész tartozik hozzá. Tehát a vegyipartól az acélipar felé. Megadom a szót. Thank you, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, főigazgató úr, kedves tisztelt kollégák, tisztelt képviselők. Én nagyon nagy megtiszteltetésnek tekintem, hogy szólhatok az ETS és az energiaipar, illetve az acélipar kapcsolatáról a mai beszélgetésünk főként az acél termelők részéről szólnék. Engedjék meg azzal, hogy ilyen statisztikával kezdjem, hogy mennyire fontos az Európa gazdasága számára az acélipar. Ez teljesen egyértelmű. Elnézést, hogy nagyon sűrűek a diáim, de amik itt láthatóak, azokat az adatokat meg szeretné, el szeretném ismételni. Az ipar legfőbb hozzájárulása az az, hogy több mint 300 ezer dolgozót fogtatnak, foglalkoztat Európába. A klímaváltozás része is egyértelmű, hogy 1990-től 25%-kal akarjuk csökkenteni a kibocsátást. Tehát mindenképpen partnerek vagyunk a klímaváltozás megelőzésében. Európában az acélipar az körülbelül 20%-os foglalkoztatás csökkentést jelentett 2012 után, és a 2007-es küszöbhöz képest jelentős Az ipar, az ipar pedig az import jelentős. Tisztességtelen verseny tapasztalható nem Európai Uniós országok részéről. Nagyon fontos az acélipar, nagyon erős az emelő hatása a gazdaságban, és fontos, hogy ez életképes maradjon, éppen emiatt a gazdasági emelő hatás miatt. Statisztikai szempontból az acélipari termékek iránti kereslet az azt jelenti, hogy az ezért fontos a célkitűzések elérése szempontjából, illetve a GDP növekedése szempontjából is az acélipar. Most először is az első elemet kívánom megvizsgálni, amit megkövetel az acélipar, nevezetesen az energiaköltségek. Van egy nagyon zavaró ö, ö, jelenség, hogy a, ö, az energiaintenzív ö, tevékenységeket exportáljuk, és az Európai Uniónak a piaci részesedése nagyon ö, csökken ezen a területen. Ezt visszájára kellene fordítani, és újra kellene iparosítani Európát. Ebből a két ö, grafikon valamit látnak, ö, látható, hogy az energiaköltségek ö, már ö, nagyon jelentős részét képezik az acélipari vállalatok költségeinek. Ö, az energiaintenzív ágazat ezzel együtt kell, hogy versenyképessé váljon, és ez vonatkozik az acéliparra. És három fő problémánk valami megoldásra vár. Először is az energia, illetve az a kérdés, hogy hogy lehet egy globális piacot elérni, hogyan lehet kielégíteni a keresletet, és mindig megfelelni a kínál, kereslet-kínálat kiegyenlítése. A harmadik pedig, hogy az ETS-nek az eredménye az acélipar szempontjából erősen megkérdőjelezhető, majd ebben egy kicsit részesebben fogok erről szólni később. Tehát először is hagyd mondjam meg, hogy mik az aggodalmaink. Ez nagyon jól mutatja azt, amit a kollégám is eh, mondott, hogy itten a nagyon komoly adóztatás és egyéb költségek miatt magasak a költségek. Különböző rendszerek vannak a különböző tagállamokban, ez csak tovább bonyolítja az iparágnak a problémáját. Hogyan lehet egy globális, egységes piacot alakítani? Megfelelő versenyképes energiárakat kell eh, tartani, közelíteni kellene az adókat és az egyéb eh, eh, lefölözéseket, és így egységesé tenni. Ez, ez viszont jelenleg ez a konvergencia nem valósul meg. A következő pont, amit említettem, az az, hogy lehetővé kell tenni az energiapiac integrálását. Ez különböző mechanizmusok vannak, és helyt kell adni a megújuló energiáknak is. A piaci integrálást csak mint utolsó végső megoldást kell, szabad használni a véleményünk szerint. A keresletet pedig tisztességes javadalmazással kell kiegészíteni. Az LTS e a jelenlegi formájában nagyon kis hatással van az acéliparra az, hogy az ETS célkitűzéseit el lehessen érni, ez azt jelenti, hogy egyes országoknak a dekarbonizációt kell végrehajtaniuk, és e, ugyanakkor költségvetési bevételek céljára határozzák fel, használják fel Mindennek az a következménye, hogy az acélipar jelentős része e, ezért e, le kell, be kell zárni, és a Kelet-Európából jön valaki, mint hogy ezt én tettem, európa, Kelet-Európában az acélipar az, ami leginkább megszenvedi mindezt. A várható hatása az ETS-nek az acéliparra 2020 után nagyon jól látható az Ecofisnek a tanulmányából, négy negatív hatása van. Először is 48%-kal csökken a szabadalokálás, az indirekt költségeknek egy jelentős része nem kerül megtérülésre, és 32 milliárd veszteséget okoz ez az iparáknak, ami azt azt jelenti, alarming figures seen from the standpoint of our industry. Tehát ahogy látjuk, elnök úr, miért mondjuk azt, hogy a kibocsátás kereskedelem nem segíti elő az ipar versenyképességét? azt látjuk, hogy a fosszilis energiahordozók egyre kevesebb szerepet játszanak majd a jövő piacában, és azt látjuk, hogy a szénszivárgás is egyre jelentősebben jelen van. És még a legjobb gyártó egységeknek is problémái lesznek. Ennek eredményeképpen nincsen olyan ösztönző, amely az ipart motiválná. Véleményünk szerint a jelenlegi ETS tárgyalások nem fogják megoldani a problémákat. Amire szükség van, az a következő. Ez az 57 százalékos volumen és a 5,5 százalék az sokkal alacsonyabb szintről indul ki, mint a 49 százalék. A jelen benchmarkok pedig eh, az éves csökkentést írják elő. Az eh, acélipar eh, veszélynek van kitéve, ez pedig azt jelenti, hogy máshova költözik az említett mutatók miatt. Az alapgond a szektorban, illetve a legfőbb aggály az, hogy azok az üzemek, amelyek a, benchmarktól távol vannak, elképzelhető, hogy bezárnak. Mert nem felelnek meg a kritériumoknak. Elnök úr, most végezetül 2020 után fennáll a veszélye annak, hogy munkahelyek tűnnek el az európai acéliparban, a kibocsátás kereskedelem miatt. Itt két kulcselemet különböztethetünk meg, a globális energiaköltségek, amelyről már szó esett, a másik pedig, hogy megfelelő módon tárgyaljunk az iparral, hogy 2020 után csökkentsük a szénszivárgást. A szénszivárgás már nem lesz valószínűleg olyan probléma, 2020 után, mint jelenleg. Az európai acélipar azonos feltételekkel történő fennmaradása kulcsfontosságú lesz. Hiszen eh, itt 20%-os eh, eh, munkahely csökkentésre számíthatunk, másodszorban az ellátó lánc is szenvedhet, hiszen egy acéliparba befektetett euró 3,5 eurót generál más iparágokban. Nagyon fontos a mi ágazatunkban az innováció, végül, de nem utolsó sorban az említett szempontok alapján jobban együtt kell működnünk tehát a politikának és az iparnak. Tehát eh, elnök úr, szeretnénk együttműködni, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást a versenyképesség számára. Nagyon fontos az, hogy ne veszítsünk a globális versenyben. Ahogy a biztos az előbb mondta, a versenyképesség megőrzése, sőt növelése a célunk. Köszönöm figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm. A számok nagyon érdekesek voltak, nagyon érdekesek voltak a különféle iparágak részéről, és nagyon sok hasonló témát, problémát, következtetést hallottunk. Most pedig eh, áttérünk a vegyiparra, ahogy látom. A harmadik felszólalónk eh, dr. Tillman, Berlinből, a frankfurti és kíli egyetemeken tanult biológiát, a doktorátusát is Frankfurtban szerezte, nagyon magas vezető pozícióban van a WC társaságban, és ön is dolgozott a BASF-nek, és az Európai Vegyipari Tanács vezetőségének is tagja. A BASF-hez visszatért, és pillanatnyilag a Vegyipari Szövetség elnöke. Érdeklődéssel várjuk előadását. és kíváncsiak vagyunk, hogy milyen különbségek vannak például egy belga és egy német BASF gyárban. Nagyon érdekelne, hogy hogyan látja az energiaköltségek árak alakulását. Tehát öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Most nem a különbségekről szeretnék beszélni Németország és Belgium között, hanem a vegyiparról szeretnék beszélni, és a versenyképességről, illetve az energiaköltségekről. A vegyipar az az ágazat, ahol a legmagasabbak az energia árak, és ahol a legmagasabb az energia szükséglet. Már szóba került, hogy az energia előállításhoz és a termékekhez is nagyon nagy költségek járulnak. Tehát nálunk kettős a versenynyomás az energia és a termékek tekintetében. Hogyha most megnézik a mennyiségeket, akkor az áram esetében, a villamos energia esetében is látszik, hogy Németországban olyan fogyasztás van, amely körülbelül a német lakosság felének felel meg. Tehát ez egy nagyon lényeges pont. Látnunk kell, hogy termékeinkkel egy óriási energia és széndiokszid hátizsákot hordunk, tehát átveszünk más iparágaktól is ezeket, ilyen költségeket. Tehát mi viseljük a terhét annak, hogy mások magas hozzáadott értékű termékeket állítsanak elő, tehát autókat, számítógépeket, szélerőműveket, és így tovább. Tehát, hogyha mi nem juttatjuk el oda az energiát, akkor az értékteremtő lánc nem tudna magas értékű termékeket előállítani. Ez egy nagyon lényeges pont, és éppen ezért fontos számunkra, hogy az egész értékteremtési láncról beszéljünk, és ne csak egyes szegmenseket ragadjunk ki. Számunkra nagyon fontos, hogy igazából az egész értékteremtési láncra mi vonatkozik. Hogyha a vegyiparra tekintünk, akkor látjuk, hogy óriási mennyiségű energiát fogyaszt. Itt három görbét látunk. Ez azt mutatja, hogy eh, igazából milyen hatékonyan bánunk az energiával. A felső vonal a termelés fejlődését mutatja, 1990 óta 60%-kal növekedett, és a legalsó görbe pedig eh, itt a fajlagos energiafelhasználást mutatja. Tehát az energiahatékonyságot 1990 és 2016 között igazából megkettőztük. Ez pedig egy mm, jelentős üzenet ezen a helyen. Tehát bármennyit fáradoztunk, a hatékonyság nem növekedett, tehát a hatékonyság nagyon nagy mértékben növekedett. Most felmerül a kérdés, hogy mi, milyen ösztönzők vannak az energia tekintetében. Tehát itt eh, látjuk eh, az energia árakat, és látjuk eh, például a nyersanyagokat. Tehát a nyersanyagokat a vegyszereknek, vegyszereknek is itt világpiaci ár van. Tehát az egész egy világméretű verseny van, és sokkal magasabb energia és nyersanyag árakat kell kifizetnünk. Ez egy jelentős különbség. Ez még hozzájárul, hogy Európában kevés a saját forrás, és a piac viszont nagymértékben szabályzott. Ezt nagyon gyorsan megbeszélhetjük. Az egyik a gáz ára, másik a villamosenergia ára. Elmondtuk, hogy még mindig jelentős a különbség a gáz árak tekintetében már szó volt a panelben, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a gázára csökkenjen. Hát palagáz kitermelés Európában, akkor több gáz lenne Európában, és akkor a gáz árát is csökkenteni tudnánk. Itt Európában tehát látjuk, hogy még mindig jelentősen drágábbak vagyunk. Látjuk a villamosenergia árát is emelkedtek az ipar számára. Ez hazugság. Hát ez nem igaz. Hazudik. Hát az előbb bizonyították be, hogy ez nem igaz. Ha honnan szedi ezt a statisztikát? Hazudik. Jaj, Istenem, Istenem. Majd utána megbeszéljük, jó? Túrmesz úr, uralkodja magán. A villamos energia esetében különbségeket kell tennünk, hogy ezek olyan árak, ahol az energia intenzív ágazatot nézem, vagy a nem intenzívet. Tehát eh, például a vegyiparban a vállalatoknak 10%-a tehermentesített, a többi teljes mértékben kifizeti a villamosenergiát. Tehát nem mondhatja, hogy hazugság. Ez nem igaz. És hogyha összehasonlítja itt az, a villamosenergia árakat, akkor látja, hogy az Egyesült Államokhoz képest a dopláját fizetjük ki Németországban. És uh, itt a tagjaink között csináltam egy felmérést, ez a telephelyek közötti összehasonlítás mutatja. Fent Németországot látja, ez relatív, ez, tehát nem konkrét árakat mutatunk, tehát látják, hogy német, a német cégek mit fizetnek Németországban a villamosenergiáért, és mit fizetnek más fontos régiókban. Tehát például mit fizetnek az Egyesült Államokban vagy Kínában. Tehát nézzük ezt a kettőt példaként. Látjuk, hogy körülbelül az Egyesült Államokban a felét fizetik a villamos energiáért, mint Németországban. Ez azt jelenti, hogy Németországban van egy jelentős versenyhátrány. Most teljesen mindegy, hogy most itt a kedvezményezeteket figyelembe veszem, vagy hogyan kalkulálok, többet kell fizetni a villamos energiáért. Hát itt az egész kérdésfelvetés, hogy az energiaintenzív iparágakat hogyan lehetne segíteni. Tehát nagyon fontos az, hogy hatékonyak, hatékonyak legyenek a gyárak, hiszen hogyha lekapcsoljuk, akkor az sokkal drágább lenne. Tehát állandóan futniuk kell a gyáraknak. Tehát eh, ezeket a dolgokat figyelembe kell venni. Tehát nagyon jó ötlet az, hogy lekapcsoljuk egy darabig, de nem lehet. Sokkal szennyezőbb és drágább újra bekapcsolni valamit. Éppen ezért véleményem szerint ez elfogadhatatlan. A következő pont, most ha megnézzük a szabályzást, illetve hogy a költségek hogyan tevődnek össze, az előttem lévő kollégák is összehasonlították az Egyesült Államokat, mondjuk Németországgal, és itt látjuk, hogy például a villamos energia mennyivel olcsóbb az Egyesült Államokban, azonban azt is látjuk, hogy jóval több a megújuló energiaforrás Németországban, mint az Egyesült Államokban. És ez egész Európára vonatkozik. De természetesen itt van még a kibocsátás kereskedelem által ránk szabott teher is. Látjuk a versenykülönbséget a vegyipar számára, hogy Németországban és az Egyesült Államokban ez hogyan néz ki. És amit itt látnak, ez nagyon jól mutatja a verseny hátrányunkat. És itt kell leküzdenünk a versenyképességben meglévő hátrányokat a vegyiparban. Erste Ergebnisse most akkor nézzük meg az eredményeket. Ich habe aber mindestens 10 Sekunden. Még legalább 10 másodpercen van erre külön. 10-10 másodperc, tehát nagyon világosan látjuk itt az első fejlődést, tehát itt a kék görbében, hát itt nem történik semmi, a második görbe a német cégek külföldi beruházásai, és itt azt látjuk, hogy például itt a palagázzal sikerült fejlődés elérni. Kijelenthetjük, hogy igazából mi az ösztönző, természetesen a piac a befektetések számára nagyon ösztönző, de hát hogyha a felső oszlopot nézzük, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban megy a legtöbb beruházás, és ez mind energiaintenzív beruházás. Azért megy Amerikába, mert ott nagyon kedvező az energia ára. Tehát, hogyha megnézzük ma, hogy hol vagyunk versenyképesek, akkor elmondhatjuk, hogy nagy az energia szükségletünk, B. Hátrányunk van, például az Egyesült Államokkal szemben, C. Rosszabb a helyzetünk Európában a klímavédelmi költségek miatt is, vagy a klímavédelempolitikai intézkedések miatt is, és már ma is látunk egy beruházási hiányt az Egyesült Államokkal összehasonlítva. Köszönöm szépen! Köszönöm! Ez egy nagyon világos üzenet volt, és nagyon nehéz környezetben kellett itt felszólalnia, értjük. Most pedig áttérünk az eszmecserére. Píper úr a néppárt részéről. Ja, ich möchte zunächst egy grafikon szeretnék kommentálni, amit Thomas kollega mutatott be az első panel végén, amikor azt akarta bemutatni, hogy alapvetően csak az energiaintenzív ágazatok különleges árait kellene megszüntetni, és akkor mindenütt alacsonyabb villanyárak lennének. Ez a grafikon nagy mértékben manipulatív volt, azért mert még ha ezeket az energiaintenzív ágazatok különleges árait meg is szüntetnék, akkor is a magánháztartások csökkenése nem lenne jelentős. Más szóval, hogy üzzük el az, ága, az ipart Európából, és akkor olcsóbb lesz a, a háztartások számára az ára. Milyen érveket nem szabad megengedni? Tulajdonképpen mindhármajuknak lenne egy kérdése. Nagy hatása volt rám az a statisztika, amit az energiaárak és a CO2 hátizsák, ahogy mondta, illeti mi a helyzet a beruházásokkal a különböző területen? Hol investálnak új piacokba, hol investálnak új ágazatokba, új gyártóhelyekre. A világ mely részét tekintik célországoknak, és az új telephely investíció mennyire vonatkozik még az EU-ra. Köszönöm szépen, Danika. rând, vreau să le transmit celor care... Köszönöm szépen. Először is azt szeretném mondani a vendégeknek, hogy az európai ipar nyilvánvalóan prioritás, az elsőleges prioritás, és nem támogatjuk a munkahelyek exportálását. Azt, van néhány kérdésem a romániai tapasztalatok több tükrében. A vegyiparral kapcsolatban sok mindent nem mondhatok, mert a nyolc létező gyár közül tavaly hetet bezártak. De a földgáz intézkedések kapcsán visszabjöhetnek, és talán a piac is változik. Az acéliparral kapcsolatban szeretném a kérdésemet feltenni. A A, az egyik nagy acélműben Romániában a korábbi 40 ezres létszám helyett most csak 7 ezeren dolgoznak. A kérdésem az, hogy mi a bizottság stratégiája. Három évvel ezelőtt a román kormány tagja voltam, és azt próbáltuk megvizsgálni, hogy lehet-e az energiahatékonyságot EU forrásokkal növelni, és a válasz az volt, hogy hogy nem felelünk meg az energiahatékonysági előírásoknak. A második dolog pedig, hogy az energiahatékonyságot mintha tiltanák is, gátolnák. Hogy lehet mégis akkor megtartani Európában a munkahelyeket? Hiszen a vállalatoknak legalább nullszaldósoknak kellene lenni. Világosan el kell mindezt mondani. És az ETS-ről. Egy korábbi megbeszélésen az acélipar képviselői azt mondták, hogy nincsen Európában van egyetlen olyan acélmű sem, amely megfelelne az ETS reform mérőpontjainak. Ez igaz? Kérdeztem már egy másik előadót, úgyhogy most újra felteszem, hogy meg tudnak-e felni, felelni a romániai gyárok és az ETS-nek, és ha igen, akkor melyik? Köszönöm, de Bakke úr, úr az Aldétól. Um, Köszönöm szépen. Alapvetően három rövid kérdésem van. Kérem a panelt, tudom, hogy nehéz, de mondják el, hogy mi az energiaköltség az össztermelési költségből. Miről beszélünk egyáltalán? 5%, 10, 15%, 50%-ról? Ez fontos lenne tudni, mert hogyha a versenyképességről beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy a, a termelési költségek döntő részéről beszélünk-e, vagy van egy sor más dolog is? Second question on ETS, uh, which is of course going to be also here in the Parliament and in this committee uh, a big debate. Nagy vita uh, van erről, legyünk őszinték, nem lesz könnyű kompromisszumot találni, amiben az energiaipar, uh, energiaipar, a vállalatok uh, és az európai gazdaság globális versenyképessége növelhető. A kérdésem, hogy mit tartanának tisztességes karbonának, és véleményünk szerint a, a karbonszivárgási struktúrákat hogyan kellene megvalósítani. Végül pedig de Heist az utolsó ábrája nagyon helyesen az innovációra utal. Tudom, hogy az önök vállalaton mindig is élen járt az innovációs beruházásokban, de a cirkuláris körforgásos gazdálkodásban is investálnak-e. A Fairbundot említette azt, hogy nagyon fontos a különböző komponensek integrációja, de hogyan investálnak a körforgásos gazdálkodásba? Van-e ebben innováció? Felfogják-e a CO2-t és újra bevezetik-e a, a vállalati gyártási ciklusba? Köszönöm. Turmes úr a zöldek nevében. Nagyon érdekes, mert voltak tudósok, akik se, semlegesek, és akik azt mutatták, na jó, nem. egyik őjüket sem én hívtam meg, egyik őjüket sem. Tehát két tudós van itt, akik azt mutatja, hogy ma a villamos energiában az energiaintenzív ágazatok a hagyományos és a megújuló energiák kombinációjával működnek, és van egy sor kivétel, olyasmi, amit Európai Uniós szinten határoznak meg 2010 ározattal. Az árak a, a nagypiaci, a nagykereskedelmi árakhoz vannak közel, és akkor van egy olyan ábrája, amivel azt mutatja, hogy 3-4-5-ször magasabb árakon kell vásárolniuk hogyan tud a politikus választani a lobbista és a tudós között? Az egyetlen dolog, amivel eh, meggyőzhetne az, hogy Hózeronter, tehát tessék lemesztelenedni, mutassa be az igazi, az igazi adatokat. És akkor látjuk majd, hogy kinek van igaza, a tudósnak vagy a lobbistának. Három kérdésem van. Mitál úrhoz, a, a, a Metál képviselőihez. Igaz-e az, hogy az önök vállalata 400 millió eurót keresett az, e, az EUACS első és második eh, fázisából, másodszorban? Vajon a vállalata vásárolt nemzetközi krediteket tavaly? Ezt talán a BASF-nek is felteszem. És 2012 második felében egy, majdnem egy milliárd nemzetközi kreditet vásároltak 0,5 euró per tonna áron. A kérdés, hogy vásároltak-e, másrészt pedig, hogy van-e még ebből, mert én úgy tudom, hogy a hedginget nem csak 2020-ig, hanem azon túra is felvásárolták. Tehát megvannak a tanúsítványok végül pedig. Köszönöm. Még egy kérdés. Az acélipar kért azt kérte, hogy a tartalék aukciókat el árveréseket elhagyja. Ne haragudjál, ne. A következő Nibler asszony. Kér. Sajnálom, ne haragudjam. Letelt az ideje. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a nagyon érdekes eh, megjegyzésekért. Az első kérdésem az az, hogy Tilman úr már utalt az első panelben elhangzottakra. Mindhármójuktól szeretném hallani, hogy milyenek tartották az első panelt. Eh, jobb lenne legközelebb ugyanis talán vegyíteni a panelokat. A második kérdésem, energiahatékonyság. Tilman szór azt mondta, hogy 1992 2015 között megduplázódott. A kérdés akkor, hogy hol a vége? Hol vannak még kapacitások? Tudom persze, hogy vannak fizikai korlátok, de miért ne lehetne még több energiahatékonyság? Ha már ilyen ambiciózusak voltak az elmúlt években. Aztán CO2 árak. A kollega már említette, alacsony a CO2 ár, a tőzsdei kereskedelemben, és úgy gondolom, hogy itt is van még fölfele út, de gazdasággal, gazdaságilag mi dolgozható még fel. És az acélipar képviselőjétől is kérdezem, értem, hogy az acélipar elsősorban a kínai fejlemények miatt problémával küzdik, jelentős konkurenciát jelent ez. Itt a házban is volt egy vita a piacgazdaság Kína státusz VTO kötelezettségvállalások kérdéskörében, vajon nem ez -e a nagyobb probléma? Ez egy provokatív kérdés. Nem nagyobb-e, mint mindaz, amit az ITS módosítással kapcsolatban elmondott? Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Most pedig visszatérünk az előadókhoz, és kérem Önöket, hogy fordított sorrendben válaszoljanak. DASF Németország, acélipar és DASF Belgium lesz a vége. Ja, köszönöm. Ja, a beruházási tevékenységek. Tehát pont ezt mutatta az egyik dia, hogy a német belföldi beruházások igazából csak arra vonatkoznak, hogy fenntartsák a létesítményeket, új létesítményeket nem építenek. Tehát ez azt jelenti, hogy az energia intenzív, nagy beruházások Európát elhagyják. Oda mennek, ahol olcsó az energia. Ez az Egyesült Államok, ahol ilyen létesítmények vannak, nagyon olcsó például a palagáz, olcsó a villamos energia, és például az Egyesült Államokban építik a napelemeket is, mert sokkal olcsóbban lehet termelni. Mert rengeteg áramra van szükség a poliszilícium előállításához, ami kell a napelemekhez. Nika úr, az ön kérdése a bizottságot érinti, tehát a román acélművekhez sokat nem tudok mondani. Összköltségek, beruházás, pillanat. Összköltségek, beruházás, körforgásos gazdaság. Tehát ez mindennapi ügylet, de Hészt úr is mondta, tehát mi megpróbáljuk a körforgásos gazdaságot megvalósítani, tehát minden hulladékot megpróbálunk újrahasznosítani hogy esetleg egy másik gyárban alapanyagként szerepeljen. Tehát például 1860-1070-ben is alkalmazták már ezt, hogy hulladékból például festéket gyártottak. Tehát ez a folyamat nálunk folyamatos. Turmes úr feltette azt a kérdést, ami az energiaintenzív iparral függ össze, nagy kereskedelmi árak. Sajnos azt kell, hogy mondjam, és ez Dibler asszony kérdésére is részben válasz, hogy néha a vakok beszélnek a színekről. Tehát, hogyha itt mindenféle kérdést összemosok, akkor nem, nem, nem kaphatok megfelelő választ. választ. Tehát például egy létesítmény, amely állandóan működik, és csak akkor nyereséges, hogyha állandóan működik, akkor nem tehetem meg azt, hogy amikor az áram olcsó, akkor veszek. Hosszú távú villamosenergia szerződésekre van szükség, ha hosszú távon gondolkodom, és ez a probléma. Hiszen itt a piaci helyzetet letakarják, lefedik mindenféle statisztikákkal, és ez sehol sem stimmel. Tehát ezt pontosan meg kell vizsgálni. És ezért hasonlítottam össze itt a különféle telephelyeket. Ugyanígy vonatkozik ez arra, amit mondtam, a gazdaságminisztérium részéről is. És ez megmutatta, hogy hol vannak a különbségek. Volt itt még egy kérdés az összköltségekről, az energia összköltségek. Itt 21-22 százalékos energiaköltségekről beszéltünk, hogyha a vegyipar alapból kiveszem az alap vegyipart, akkor 30%-nál vannak az alap, az összköltség. Az, a pan, az egyes panel, elmondtam, hogy itt összekeveredtek a témák, energiahatékonyság, hogy mit tehetünk még. Természetesen teszünk valamit, de már nem olyanok itt az emelkedési ráták, és itt különféle hatások is figyelembe veendők. Abból indulunk ki, hogy az energiahatékonyság 1-2 százalékkal növekszik évente. Tehát látjuk, hogy milyen időtartamokról beszélünk, hogy nagyobb összegek is összejöjjenek. Tehát ezt a befektetési beruházási ciklusok tükrében is látnunk kell. Itt ciklusonként dolgozom. A széndiokszid ár, az utolsó kérdése, ma kb. 8 eurós egy tanúsítvány ára, 200 millió, és a kompenzációs kifizetést már ebből levontuk. Tehát, hogyha egy bizottság által elképzelt 40 euróra térnénk át, akkor ez 2,2 milliárd lenne az ipar számára. Tehát látja, 8 10 euró és 40 euró között a különbséget, hogy ennek milyen emelő hatása lenne. Köszönöm szépen. Tehát a nemzetközi... Turmes úr. I may. Um, ha megengedik, akkor uh, Massimiliano, uh, ön a másik oldalon két percet kap. másik oldalról nézve. Udvarias leszek, és nagyon összefogott próbálok lenni. Kedvesek voltak, én meg megpróbálok konstruktív lenni. Semmiképpen sem akartam provokálni, de nagyon fontos megfoglalkozások. Úgy gondolom, hogy az energetikai költségek mindenképpen komoly veszélyt jelentenek, de ez az európai iparrendszerek veszély. De nem csak az, hanem hogy azokat a kockázatokat, hogy a piacgazdaságnak az elismerése kínálnak. először is az energetikai témában. Amíg azt várjuk, hogy létrejöjjön az igazi európai energiai piac, az első dolog, amire fel szeretném hívni a figyelmet, erről már hallottunk különböző hozzászólásokban, hogy védelmi rendszer kell, és egységes tarifarendszer, legalábbis az energiaintenzív vállalatoknak és a másik pedig az indirekt költségek kompenzálása. Én meg vagyok győződve arról, hogy kompenzálni kell az indirekt költségeket. Európában nagyon tudjuk, hogy vannak országok, amelyek eh, tisztességesek, mások pedig kevésbé. Németország a nagyon tisztességes, eh, eh, ezzel szemben Olaszország kevésbé. Ez, hogyha az indirekt költségek kompenzálását vesszük, ez megkönnyíthetné a dolgokat az ipar számára az energia intenzív számra. Köszönöm szépen, akkor most észrevételek következnek. Köszönöm elnök úr, tehát az első kérdés Mika úrtól, az válasz viszonylag egyszerű, egyetlen egy vállalatunk sincsen, ami vállalatunkban senki sem tudja teljesíteni a küszöpértékeket, és az acéliparban, független attól, hogy milyen technológiával dolgoznak, senki sem tudja képe- teljesíteni a kitűzött küszöpértékeket. Tehát túl azon, amit elmondtam az előadásomban, itt ez valami olyan, amit felül kellene vizsgálni. A másik kérdés a többlet engedélyezés az, el, az, el, program első részében, ez egy olyan, ezeket alapvetően a válság helyzet okozta. Nem akartuk a válságot, hát teljes, szinte belerokkant a vála, az iparág és a vállalatok is, és ebből a többletből jött nyereséget, azt visszaforgattuk és energiaintenzív beruházásokba, azért, hogy felkészüljünk az ETS rendszer bevezetésére. Ezt követően az iparág, mi magunk is visszaforgattuk, hogy az üzemeket működtessük, és nincsen hedzselés már, 2020 után pedig nem lesz kellő engedmény, úgyhogy ez az, amitől aggódunk. A másik kérdés, a prioritásokra vonatkozik. Abszolút igazuk van abban, hogy a problémának a mérete és a dinamikus. Igen, jelenleg Kína követeli a piaci, piacgazdasági státuszának elismerését, és ez a legnagyobb probléma számunkra. És aztán érdekes megnézni a 2020-as utáni forgatókönyvet. Igen, a helyzet ami jelenleg van, ez a legnagyobb aggodalom számunkra. Ami pedig a különböző forgatókönyveket illeti, és a tarifa struktúrákat, az árstruktúrákat, ez a másik dolog, ami nagyon foglalkoztat bennünket. Nem maga az ár, nem az ár önmagában, hanem a kérdés az, hogy képesek leszünk-e azonos feltételeket teremteni, hogy minden, az egész iparágnak mindenkinek ugyanannyi legyen a ö, marzsa, és tudjon új technológiákba ö, visszaforgatni, tehát legyen elég pénze az újra ö, finanszírozáshoz. Az iparnak egy része a sehol sem tart, mert egyszerűen rokkant távált A másik lehetőség, hogyha nincsen egyenlőség, akkor pedig más országokból jön be Európába az acél, azon ö, CO2 költségek nélkül, ami nálunk viszont felmerül, és akkor nagyon nagy bajban leszünk. Köszönöm. Köszönöm. És akkor Degeszt úr, öné a szó. Köszönöm szépen, megígértem elnök úr, hogy nem fogok minden kérdésre válaszolni, mert kifutunk az időből. Szeretnék visszatérni az energiahatékonyság kérdésére. Az energiahatékonyság az továbbra is a DNS-e az iparágnak és azonnak vállalatnak is, amelynek én dolgozom, a BASF-nek. Két része is van ennek. Először is tovább kell a Verbund struktúrba befektetni, és a fő legnagyobb gyárainkba, és megfelelő energia kezelő rendszereket, az ISO 5001-eset kell alkalmaznunk. Tehát pontosan mérjük, hogy mit csinálunk, mit értünk el. A másik, hogy egyre inkább arra fogunk koncentrálni, hogy energiahatékonyak legyünk a nem LTS e ágazatokban is. Ezzel fel fogják fedezni, hogy a vegyipar és a vegyipari termékek hogyan járulnak hozzá mindezen ágazatokhoz, ahol még lehetséges az energia megtakarítás, az energiahatékonyság, mint a közlekedés és egyéb ágazatok. Tehát energiahatékonyság, ez a lényege a másik pedig a CO2 ö, ár, ára, annak az árazása. Igen, örülünk, hogyha az egész világon egységes CO2 ár lenne, de ez akkor legyen globális. Ezért örülünk a COP21-nek, Párizsi COP21-nek, mert a világon először van egy globális megállapodás, de most akkor ezt hajtsuk is végre globális alapokon, anélkül, hogy veszítenénk Európa versenyképességéből. És természetesen az egész körfogásos gazdaság az nem csak a Fairbund konceptnak fontos, hanem a termékekkel is kapcsolatos, amelyeket mi kifejlesztünk. Az egész költségvetés az BHSF-nél egyharmada ennek az pontosan ide megy, és meggyőződésem, hogy a körforgásos gazdaság mindenképpen kulcsfontosságú lesz az valamennyi iparág sikere szempontjából. Meg kellene vizsgálniuk nem csak egy iparágnál, hogy az értékek hogyan változnak. Megígértem elnök úr, hogy rövid leszek, és az is vagyok. És, és mennyi lesz a számla? Elnök, köszönöm szépen, de Geszt úr. Most pedig szeretném még egyszer megkérni, utstilman ort, hogy emlékeztessenek, kolleg, eh, eh, hadd emlékeztessem önöket kollégák, hogy a meghallgatásunk során tudós, tudósok voltak köztünk, ugye Neuhoff professzor, a második fordulóban pedig tilman úr, aki ugyancsak a tudományt képviseli, tehát itt megtalálják egyébként az önéletrajzokban, tehát itten e, teljesen kiegyensúlyozott volt a paneleknek az összetétele. Én most csak itt tényeket említettem. És most pedig szeretnénk egy ké- választ kapni Szalinyi úrnak a kérés- kérdésére. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdezte a kártérítést. Valóban amit Németországban kapunk, az 69 millió a tanúsítványi költségekre, közvetett költségekre. Természetesen belátjuk, hogy az európai energiapiacon ez más országokban ugyanúgy meg kellene, hogy történjen. Az egyetlen ok, eddig az volt, nem tudom, hogy hogy lesz, de eddig az volt, hogy a jövőbeni 2,2 milliárdosból csak 600-at fognak kifizetni, úgyhogy ez az egyenlőtlenség és a probléma véleményünk szerint. Egyrészt tehát most kapunk valamit, de a jövőben sokkal kevesebbet. De hát, hogyha ez mindenkire így van, akkor helye, így vonatkozik, akkor az helyes lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm mindegyik őjüknek a válaszokat és a záró megjegyzéseket Dominik Krisztori, a DG Energy főigazgatója fog elmondani. Főigazgató úr, köszönöm szépen, elnök úr. all certainly energy cost. Kétségtelen, hogy az energiaköltségek és az európai ö, iparnak a versenyképessége komoly kihívás de szerintem nagyon fontos, hogy bizonyos távolságtartással vizsgáljuk a dolgokat, mert vannak bizonyos ellenmondásos vita elemek, és meg kell néznünk, hogy mit sikerült elérnünk Európában, hála az európai politikáknak, és különösen az európai energiapolitikának. Először is lehetséges volt egy igazi szétválasztást megvalósítani a gazdasági növekedés és az energiafogyasztás között. Tehát a decoupling, a, tehát ketté választani az energiafogyasztást, ahol egy igazi push hatás eh, valósult meg az energia hatékonyság irányába, és ez egy igazi siker volt Európában. És engedjék meg, hogy elmondjam, hogy Európában az Európai Unió ipara, mint olyan, sokkal hatékonyabban használja fel az energiát, mint a legfőbb versenytársaink. Ez, ez kristálytisztán látható, hogyha megvizsgáljuk azokat az eredményeket, amelyeket energiaintenzitás területén elértek, és összehasonlítjuk az elmúlt 20, 20 év eredményeit. Az én benyomásom az egyértelműen az, hogy az új technológiák és különösen a, a vegyipar, építőipar, feldolgozóipar és acélipar területén, vagy kohászat területén komoly lehetőségekkel, potenciállal rendelkezik, és tovább tudja növelni az energiahatékonyságot. És ez az a terület, amit tovább kell mennünk, mert ez az, ami az igazi különbséget adja meg ez volt az első észrevételem. A második, az elmúlt két évben nagyon nagy mértékben sikerült a szakadékot csökkentenünk a ö, világ, a, a nagykereskedelmi árak területén. És teljesen egyértelmű, hogyha megvizsgáljuk a helyzetet, hogy ö, hogyan alakulnak a nagykereskedelmi ö, villamosenergiának. Ez 1,7-szer, amennyi az amerikai, emel, amerikai pér 2012-ben, 13-ban 2,5%-ot képviseltek. És ugyanez a tendencia érvényesül akkor is, amikor a gáz ö, nagykereskedelmi árát vizsgáljuk, még akkor is, hogyha ottan azért lényegesen nagyobb a szakadék. Harmadik észrevétel, nagyon fontos lenne, hogy jól ö, azonosítsuk a különböző összetevőit az energiaáraknak. Mert az is igaz, hogy hogyha végül nagyon sok energia, nagyon magas az energia ára a kiskereskedelmi területen, 40%-ot tesz ki a nem energia típusú költségek, akkor fontos lenne, hogy egy vitát nyissunk a tagállamok között, és nem csak az energiaminiszterek szintjén, hanem a költségvetési miniszterekkel is, mert ez mutatná, hogy milyen lehetőségek vannak politikai szinten. Mint önök is tudják, úgy döntöttünk, hogy méreható energia árvizsgálatot folytatunk. Az első tanulmányunkat készítettük el, ezt a parlamentnek és a tanácsnak már benyújtottuk, ezeket az elemzéseket fogjuk frissíteni, és a vég eredményeiket körülbelül nyáron fogjuk majd előterjeszteni. És utána nagyon fontos lesz, hogy ezt megvitassuk a parlamenttel, a tanácssal, a tagállamokkal, és valóság, vagy ténylegesen beépítsük az energia árakat és az energia költségeket az úgynevezett energiagazdálkodásba vagy irányításba. Ez szerintem egy nagyon, és fontos, hogy legyen egy energiamutatónk. Tisztelt elnök úr és a szakbizottságának a figyelmét szeretném felhívni az energiagazdálkodásra, ami, és ezzel kapcsolatban is bizonyos javaslatokat fogunk előterjeszteni még az idei évben. Fontos vitát tánk volt, és fontos, hogy a 2031-es klíma keretet megfelelően tárgyaljuk október 14-én a, meg, a tanácsülésen, és fontos, hogy egy további előrelépést tegyünk annak érdekében, hogy végezetül ez mint mutató bekerüljön. És a negyedik észrevételem hogy az összes új javaslat, amit elő fogunk terjeszteni az idei év folyamán, azok hozzá fognak járulni a az energia ágazat versenyképességének javulásához. Ahogy tudják, egy új piaci dizájnt is fogunk terjeszteni, és ezt az új fogalmat fogjuk, koncepciót fogjuk elindítani, hogy egyeztessük össze a az új megújuló energiák növekvő arányát a belső piacba, és ugyanakkor biztosítsuk a stabilitást mind a beruházások, mind pedig a fogyasztók számára. A fogyasztók számára, mert a fogyasztók is a sokkal aktívabban részt vehessenek, hogy eldönthessék az energia felhasználását, és egy új panorámája legyen a lehetséges energia felhasználásnak. És ez egy igazi energiaforradalom lesz, mert önök is tudják, hogy a energia felhasználása óta most van a következő nagy forradalom. Tehát, hogy a fogyasztóak legyen igazi választása, hogy milyen energiát és mikor fogyassza e-, erre is. És ez nagyon fontos lesz, a mind az egyéni nyereség, mind a kollektív nyereség szempontjából. Ezt is mondtuk, de koherens módon fogunk javaslatot tenni arra is, hogy tovább fejlesszük az energiahatékonyságot, az energiahatékonyság irányelvet felülvizsgáljuk, illetve készítünk, és meg fog mindent tenni annak érdekében, hogy a beruházást is megkönnyítsük, mert mint önök is tudják, nagyon sok jó projektünk, tervünk van energiahatékonyságra, megújuló energiára, de például az összekapcsolásra, vagy a gázhálózatok összekapcsolása, az ehhez viszont tényleg meg kell építeni az új hidakat a projektfejlesztők között és a beruházók, befektetők között. Ez alapvetően fontos, és ehhez egyértelmű hozzájárulásra van szükségünk, nem csak az Európai éberuházási Bank részéről, hanem a nemzeti éberuházási bankok részéről is, és valamennyi nemzeti szereplőről, hogy a közös globális versenyképességünket ki tudjuk bontakoztatni. Meggyőződésem, hogyha ebbe az irányba haladunk, akkor különböző azonos feltételek mellett működő E, iparágazatokat tudunk létrehozni, és hogy pozitív jeleket is fogunk adni. Kollégáink nagyon aktívak Antwerpenben. Antwerpenben van egy nagy amerikai vállalat, amelyik úgy döntött, hogy beruház méghozzá az olajfinomítóba. E, egy milliárd eurót csak így indulásként, és ez egy pozitív jelzés az azt jelenti, hogy a gazdaság életképességét ő pozitívnak ítélte. Képzeljük csak el, hogy milyen gazdasági megfontolások vezethették ezt a vállalatot. És ez mindenképpen egy nagyon pozitív jel, ami arra ösztönöz bennünket, hogy stabil alapokon, jogi alapokon haladjunk tovább, és még tovább fejlesztjük versenyképességünket, és csökkentsük az energiaköltségeket. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, Köszönöm szépen a főigazgatónak, köszönöm Dominik a, az összefoglalót. Nagyon fontos volt ez, és egy nagyon érdekes meghallgatás is volt. Mindenkinek köszönöm, hogy itt volt, de elsősorban a panel tagjainak, a bevezető előadást tartó vendégeinknek, mindenkinek, akik itt a teremben ülnek. Nagyon érdekes délután volt hallani, hogy mi az önök felfogása. Nagyon érdekes előadásokat hallgattunk, és végig fogjuk gondolni a továbbiakban is mindezt. Köszönöm szépen. Elvárom, hogy tapsoljon a terem. Ezzel lezárom az ITRE szakbizottság ülését. Ha csak nincsen az egyebek között bármi, nincs, akkor a következő ülésünk március 16-17-e lesz. Te jó Isten, micsoda hosszú szünet lesz addig, három hét. Köszönöm, hogy eljöttek. Minden jót. Now, if we could ask you... Kérem, hogy hagyják el a termet mielőbb, hiszen szeretnénk a koordinátorok ülését megkezdeni. The end of the meeting for all of us. Nem mindannyiunk fejezi be a munkát.